Ladies and gentlemen, dear colleagues. Hölgyeim és uraim, tisztelt kollégák, köszöntöm Önöket a Külügyi Bizottság mai ülésén. 8 perccel 3 óra után azt hiszem, hogy jobb, ha elkezdjük az ülést az első napi rendi ponttal, a napi rend elfogadása. Van egy észrevétel? Nincs. Akkor a napi rendet elfogadtuk. Második pont a jegyzőkönyvek elfogadása a november 29-i ülés jegyzőkönyvének elfogadása. Ha senki sem kommentálja a jegyzőkönyvet az ülés végéig, akkor ezt elfogadottnak tekintjük. A hármas pont az elnök közleményei, nincsenek közlemények az elnök részéről, úgyhogy következik a négyes pont. Egy eszmecsere a norvég külügyminiszterrel, tisztelt kollégák, nagy megtiszteltetés számomra, hogy Borge Brende urat köszönthetem itt a külügyi bizottságban. Ő ugye Norvégia külügyminisztere, és az, a norvég nagykövet, Slidmis asszony is eljött vele. Brende úr, nagyon nagyra értékelem azt a kezdeményezését, hogy felszólaljon itt az AFET bizottság előtt, és ismertesse a külpolitikai kérdésekről a norvég álláspontot, különös tekintettel az az északi sarki térségre, főleg miután holnap fogunk egy közös AFET MV jelentésről szavazni ebben a témában. Norvégia ugye nem az EU tagja, közeli barátunk és szövetségesünk évtizedek óta, nagyon megbízható szövetséges az Európai Uniónak, különböző európai szakpolitikákban és a belső piacon is aktív szerepet vállal, és természetesen az EU és Norvégia közti kapcsolatok zöggenőmentesek. Az ülés előtt Brende külügyminiszter és jó magam találkoztunk, és abban állapodtunk meg, hogy kb. 15 percben szólal fel előttünk. Ezt követően meghallgathatunk bizonyos kérdéseket is, illetve erre vonatkozó válaszokat, tehát az ülésnek ezt a részét négy órakor lezárhatjuk. Ami az EU és Norvégia közti szoros kapcsolatokat illeti, a különböző közös közös biztonságpolitikai témákban való együttműködés mellett, ugye ott vannak külügyi kezdeményezések, mint az Izrael-Palesztin megbékélési folyamat, az oszlói folyamat. Nagyon sok minden van, amiről szeretnénk meghallgatni Brende külügyminiszter úr nézeteit. A második részben pedig aztán majd részletesebben a holnapi témákról is beszélünk. Norvégia esetében ugye az északi sarki térség egy nagyon fontos prioritás, és most minden további nélkül külügyminiszter úr, megadom önnek a szót. Thank you, uh, Mr. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. McAllister úr, és gratulálok önnek az új pozíciójához is. Ezen nagyon fontos bizottság elnökeként. Nagyon örülök annak, hogy itt lehetek ma, és felszólalhatok a képviselők előtt a külügyi bizottságban, és ahogyan az elnök úr is nyomatékosította, nagyon szoros eh, szövetségesei vagyunk eh, az Európai Uniónak, mi is így tekintünk magunkra. Úgy gondolom, hogy az együttműködés a belső piacon ezt eh, bizonyítja, de a jelenlegi időkben hangsúlyoznám azt is, hogy az EU sokkal többet jelent a belső piacnál. Az EU egy olyan struktúra, amelyben megállapodtunk, amelyet létrehoztunk a második világháborút követően, a szén és acél közösségéből alakult ki. Ez tehát egy olyan struktúra, amelyet a protekcionizmussal, a nacionalizmussal szemben hoztunk létre, a populizmussal szemben, és ehhez hozzátehetném még azt is, hogy az Európai Unió a garanciája annak, hogy Európa egy olyan térség maradjon, ahol a jogállamiság képezi az együttműködésünk alapját, és így biztosíthatjuk azt is, hogy a világnak ez a része elkerülheti azt, hogy a múlt eseményei a jövőben is megismétlődjenek. Éppen ezért az együttműködés Norvégia és Európa között, az Európai Unió között rendkívül fontos. Ezért szeretnénk, hogy az Európai Unió erős, lendületes legyen, és képes legyen megbirkózni azon kihívásokkal, amelyek előttünk állnak. Ahogy Winston Churchill is mondta, minél inkább előbbre tekintünk, annál inkább annál inkább látunk is előre. Kockázatos lenne, hogyha Európa gyengébb lenne, az előttünk levő kihívásokat egyszerre kell látnunk. Önök, a külügyi bizottság tagjai, képviselők, valamint az elnök úr is, gondolom nap mint nap tapasztalják ezt. Ez egy nagyon komoly helyzet, amelyen most jelenleg szembesülünk. A földrajzi távolság már nem jelenti azt, hogy valóban távolinak tekinthetjük a problémákat. Sok szempontból valóban azt tapasztalhatjuk, hogy a külpolitika, belpolitika is most már, és ez az együttműködésünk alapja. A kihívásokat együtt kell megoldanunk, mindannyian ugyanabban a hajóban nevezünk, és valóban közös felelősséget kell vállalnunk, egy olyan világot kell teremtenünk, amely mindenki számára kedvező feltételeket teremt. Azt hiszem, hogy a parlament nagyon komoly szerepet játszik Európa jövőjének alakítása szempontjából, és ahogy említettem, nagyobb felelősséget kell vállalnunk a saját biztonságunk érdekében is. Mindez kulcsfontosságú, Éppen ezért kell többet tennünk ezen a területen. Számíthatnak Norvégiára, Norvégia elkötelezett az európai együttműködés mellett, még akkor is, ha nem vagyunk tagjai az Európai Uniónak, szorosan kapcsolódunk az Európai Unióhoz, az Európai Gazdasági Térségen, a Schengeni tagságunkon keresztül, valamint az igazságügyi, biztonsági és védelmi politikában való szerepvállalásunk által. És hozzájárulunk ezen politikák alakításához. 2014 és 2021 között Norvégia körülbelül 2,8 milliárd euróval fog hozzájárulni az európai tagállamok támogatásához, 15 tagállam támogatásához, gazdasági konvergenciát is megpróbáljuk elősegíteni az Európai Unióban. A Brexit ugye az egyik fontos téma. El kell ismerjük, hogy a Brexitnek komoly következménye lesznek az egész kontinensre nézve, Norvégiát is beleértve. Egy olyan időben, egy olyan időszakban valósul ez meg, amikor a különböző erőforrásainkat külső kérdések megoldására összpontosítottuk, fordítottuk. Ott van ugye Oroszország, a migráció, a gazdasági társadalmi migráció, Törökország, Száhel térsége. Az Egyesült Államokban most egy új kormányzattal van dolgunk, és meg kell találnunk az együttműködés módját, és ehhez jön ugye még a Brexit is ami szintén eh, foglalkoztat bennünket. Az Európai Unió jelezte, hogy eh, mm, tájékoztatni kíván bennünket rendszerességgel arról, hogy eh, hogyan kívánja a brexit kapcsolatos kérdéseket kezelni, ezért hálásak is vagyunk. Az elnök úr megjegyezte, hogy az északi sarki térség fontos mindannyiunk számára Európában. Elismerésem a bizottságnak, de a parlamentnek is azért, azért a munkáért, amelyet eh, ezzel a dossziéval kapcsolatban végeznek. Az én meglátásom az, hogy a világ nagyon gyors változásokon megy keresztül, de az északi sark térsége sajnos eh, még gyorsabban változik gazdasági eh, változás, illetve a környezetvédelem kéz a kézben kell járjon. Lehet, hogy egyesek számára ez olyan, mint a kör négyszögesítése, de úgy gondolom, hogy eddig képesek voltunk bebizonyítani azt, hogy ez egy olyan térség, ahol működik a nemzetközi együttműködés, stabilitás, béke és kiszámíthatóság fémjelzi ezt a térséget. Vannak korlátozó intézkedések, amelyeket az EU reakcióként meghozott a Krím félszigeti és a Dombászi eseményekre utalva. Mi ezeket követjük, de folyik az együttműködés az, folyik az együttműködés Oroszországgal környezetvédelmi, illetve nukleáris biztonsági kérdésekben. Szeretném elmondani, hogy a világon az egyik legnagyobb hal állományt kezeljük a Berenc tenger térségében. Egy millió tonna halat fogtunk. Remélhetőleg ezt a fajta hallgazdálkodást mások is követik. Itt együttműködtünk Oroszországgal, noha nagyon jelentős volt a feszültség, sokkal nagyobb volt a feszültség, mint a korábbi időszakban. Norvégia esetében a cél az, hogy a térség a lehetőleg békésebb és stabilabb maradjon, és a világ, világon továbbra is egy kiszámítható térség maradjon. Egy célból működünk együtt a térségbeli országokkal. Megállapodtunk abban, hogy a nemzetközi tengeri jog alapján szabályozzuk a térségben az együttműködést. Ez egyfajta alkotmány ebben a térségben, és ez mindig jó módja az együttműködés kezdeményezésének az országok, a térségbeli országok három kontinensről megtalálták az együttműködés módját a nemzetközi jogszabályok tiszteletben tartása alapján. Öt partmenti ország megállapodott abban, hogy a nemzetközi tengeri jogszabályok mentén oldjuk meg a problémákat. Ez nem magától értetődő manapság de ezt a kezdeményezést követjük. Ugyanígy van egy anyag, amelyet az Európai Bizottság dolgozott ki, és látjuk, hogy az elkövetkezendő években több forrás jut erre a térségre. Tudjuk, hogy 2050-ben a világ lakossága már nem 7 milliárd lesz, éppen ezért tudjuk, hogy a növekvő virágnépesség sokkal több energiát, ásványanyagokat, élelmiszereket igényel, és éppen ezért ezek szállítása növekedő tendenciát mutat majd a különböző országok között. A kereslet növekedése egy olyan kérdés, amelyet internalizálnunk kell, és figyelembe kell vennünk a széndiokszid kibocsátás növekedését, valamint ennek a környezetre gyakorolt negatív hatásait is. Ezen kihívásokkal a térség meg tud birkozni, főleg óceánról van szó, és a kék gazdaság új növekedési és foglalkoztatási lehetőségeket hordoz magában a tengeri források felhasználása Norvégiában a gazdaság alapját képezi, éppen ezért fontos számomra ezt hangsúlyozni önök előtt, hiszen ha senki sem él ebben a térségben, vagy talán két-három ezer emberre tehető a lakosság, ez egy dolog, de tudjuk, hiszen az elnök is tudja, és önök is, hogy Norvégia az óceáni erőforrásokat több mint tízezer éve folyamatosan kiaknázza, a lakosságunk több mint 10%-a az északi sarkörtől északra él, és Norvégiának a tengeri, területe, tengeri területének 80%-a itt található. Az export bevételeink kétharmada tengerrel kapcsolatos gazdasági tevékenységekből származik, illetve tengeri erőforrásokból. Éppen ezért nagyon komoly érdekünk fűződik ahhoz, hogy előmozdítsuk a fenntartható óceán gazdálkodást, tenger gazdálkodást ebben a térségben. Évtizedeken keresztül képesek voltuk arra, hogy a tengeri alapú ökoszisztéma gazdálkodást beépítsük a gazdaságba, 12 évvel ezelőtt itt jártam a parlamentben, és akkor ismertettem az ökoszisztéma alapú óceángazdálkodásról az első fehér könyvet, akkor környezetvédelmi miniszterként jártam el, az Európai Unió pedig később erre a dokumentumra épített. Itt egy tudomány alapú megközelítésről van szó, amely biztosítja a sokszínűséget, valamint a források fenntartható gazdálkodását. Amit azonban fontosnak tartok hangsúlyozni, az az, hogy bebizonyítottuk, hogy teljességgel lehetséges ötvözni az óceán alapú gazdaságokat, mint az akvakultúra, a hajózás, az energiakitermelés, valamint egy egészséges tengeri környezetet. A Berenc tenger valószínűleg továbbra is a legtisztább tenger a világon, és úgy gondolom, hogy ezt is érdemes hangsúlyoznunk. Elnök úr, Ennyit szerettem volna az arktiszi térségről elmondani. Ami pedig az EU és Norvégia közti együttműködést illeti külpolitikai, biztonságpolitikai kérdésekben, szoros köztünk az együttműködés. Mogherini főképviselő és jó magam ismét egy donor ülést fogunk tartani május elején Palesztina témájában, és ez az egyetlen olyan fórum, ahol a palesztin és az izraeli fél találkozik. Konkrét lépéseket fogunk kidolgozni annak érdekében, hogy a palesztin fél bevételei is növekedhessenek, és kiépíthessék a szükséges államintézményeket Ramallában. Ugyanígy szorosan együttműködünk Szíria kapcsán is. Norvégia kezdeményezte azt a szíriai konferenciát, amelyre tavaly februárban került sor. Németország, Kuwait és az Egyesült Királyság részvételével, Mogherini asszony pedig egy újabb követő konferencia összehívását kérte, ott mérleget vonunk. Norvégia és az Európai Unió eleget tett az ígéreteinek, nem tudom, hogy mindenki esetében ez elmondható-e. Együttműködünk további politikai megoldások kidolgozásán is. Stefan de Mistura, Misturával, Líbia, Kolumbia témájában is szorosan együttműködünk. Norvégia szerepet vállalt Kolumbia esetében a helyzet rendezésében, és ez is egy új kihívás lesz számunkra. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és érdeklődéssel várom a megjegyzéseiket, illetve kérdéseiket. Köszönöm, elnök úr. Thank you, Minister Brenda, for your... Köszönöm szépen, miniszter úr, a kezdeti megjegyzéseit. Most pedig szerintem azon a legjobb eljárás, hogyha minden frakció hozzászólna egyszer, ez lenne az első kérdéskör, két percben korlátoznám a hozzászólási időt hozzászólóként, utána lehet, lesz egy második kérdéskör. Mihály Gáler a néppártól lesz az első hozzászólónk, aki jelentéstevője a sarkvidék jelentésnek. Köszönöm szépen, üdvözlöm Önt, miniszter úr! Itt vagyok, integetek. Uh, and thanks for your, your... Köszönöm hogy utalt a sarkvidéki kérdésre. A legutóbbi ciklusban én voltam ennek a jelentéstevője a sarkvidéki kérdésnek, és akkor kis használtam az önök vendég szeretetét. Amafest és Snövit ber, látogattam el, illetve egy kutató hajón is részt vettem egy misszión, nagyon érdekes és nagyon érdekes tapasztalat volt, és ezt nem fogom sose elfelejteni, és az utána következő évben is sokat foglalkoztam még a sarkvéki kérdéssel. Korábban ön környezetvédelmi miniszter volt, most külügyminiszter, de én mindig azt mondtam, itt a szakbizottságban többen is azt gondolták, hogy a sarkvidékre vonatkozóan nagyon fontos a kiegyensúlyozott megközelítés, a halászat, a biztonság, a hajózás, ezeket a szempontokat mind-mind figyelembe kell venni, a környezetvédelmet is, úgyhogy most is ezt a megközelítést helyezném előtérbe. Talán önnek is kedved az, hogy most leginkább a környezetvédelmi szempontok vannak túlsúlyban. Van egy első vázlatunk a jelentéséről, és gondolom ezt az önök, az ön munkatársai már elolvasták. Nagyon örülünk minden észrevételnek önöktől. Minek, minekünk egyébként kiváló elképzeléseink vannak a, bár, a világ bármely részére, és van három olyan európai tagállam is, amely a sarkvidéki tanács tagja, illetve amely a sark, sark körön túl helyezkedik el részben de hát nem minden európai uniós tagállam része ennek a körnek. Kérdésem, hogy nem lépte túl az EU vajon saját, saját hatáskörét ilyen szempontból, nem reagáltok le túl ezt a kérdést. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Tugenfreund következik a szociáldemokratáktól. Köszönöm szépen, üdvözlöm Önt, külügyminiszter úr, itt vagyok. Köszönöm, hogy ellátogatott ide, és hogy elmondta a beszédét. Nagyjából és egészében egy elég rózsás képet vázolt fel Norvégiának a szomszédos Oroszországgal való viszonyáról. Kicsit meg is lepett az, amit ön mondott. Under the, being more under the impression that... Az a benyomásom alakult ki, hogy Oroszországgal való kapcsolata az EU-nak azért romlott meg annyira, illetve annyira megromlott, hogy nem is képzeli az ember, hogy más országoktól pozitívumokat hal. Engem meglepett, sőt, akár pozitívan is meglepett az, hogy viszonylag jó a kapcsolat Norvégia és Oroszország között. Van egy norvég van egy norvég TV sorozat, az Occupied, ezt végignézvén az ember meglepődik ezen. View of, of Russian intentions in, in your area és még inkább meglep a dolog, ismervén, hogy körülbelül mik lehetnek az oroszok szándékai a sarkvidéki területen. Mindenki számára nagyon fontos a környezetvédelem, az oroszok számára is fontos ez ott. Ennek fényében hogy látja a kapcsolatot? A második kérdésem a Brexitre vonatkozik. Nem kell önnek elmagyarázni, hogy nem régiben megvitattuk azt, hogy elképzelhető, hogy nagy-Britannia körülbelül olyan típusú kapcsolatrendszert akar kialakítani az EU-val, mint Norvégia. Van-e elképzelés arról, hogy ez jó lenne mind a két félnek, tehát Nagy-Britanniának, illetve az Európai Uniónak. Köszönöm. Charles Tenok következik az ECR részéről. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt miniszter úr, itt vagyok, mutatom kollégáimhoz hasonlóan én is tudom, hogy nagyon fontos az, hogy Norvégiának van közös határa Oroszországgal, úgyhogy NATO tagállamként nincs nagyon más választása, mint hogy jó kapcsolatot ápoljon. Brexit. Én a bennmaradás mellett kampányoltam, sajnos elvesztettük ezt, sajnálom. De próbáltam elérni, abban reménykedtem, hogy puha Brexit lesz, illetve a Vámunióban maradhat az Egyesült Királyság, illetve az EFTA-val kapcsolatban is pozitív lesz majd a végeredmény. Most pedig úgy tűnik, hogy mi asszony beszéde után nem erre lehet számítani, hanem kemény Brexitre, kemény Brexitre. Így aztán nem valószínű, hogy az EFTA-ban bennmaradunk. Kérdésem, hogy Norvégia örülte volna annak, hogy az Egyesült Királyság bennmarad az európai gazdasági térségben. Mert úgy hallottam, hogy Norvégia azt, vél, azt gondoltam, hogy a vétójogukkal élnek majd, és ezáltal megváltozhat az a fajta egyensúly, ami a három nem EU tag, de európai gazdasági térség tagállam jelenlétével, jelenlétét jelenti. Nos, egy, én megkérdeztem különböző ügyvédeket, szeretném tudni, hogy önnek mi a vélemény erről. Az Európai Gazdasági Térség 112-es cikke alapján Liechtensteinhez hasonlóan az Egyesült Királyság is egyoldalúan megtarthatta volna a migránsokat, akik harmadik országból érkeznek, tehát a szabad mozgást megmaradt volna. Önnek erről mi a véleménye? És ön szerint ezt miért nem tárta föl mélyebben az Egyesült Királyság? Thank you. Köszönöm szépen. For the Arctic. Thank you very much. Az ALDE részéről a sarkvidéki térség jelentéstevője, Paet úr. Köszönöm szépen. Nagyon fontos, hogy már jött ide hozzánk, hiszen hiszen holnap, holnap a sarkvidéki témára fogunk majd szavazni. Két kérdésem lenne ön felé. Utalt röviden az Oroszországgal való kapcsolatokra, de az elmúlt néhány év során Oroszország megnövelte a sarkvidéki térségben a katonasági jelenlétét, ez változás az elmúlt 15-20 évhez képest. Ön ezt hogy magyarázza? Miért fokozzák a katonai jelenlétüket a sarkvidéki területen? Mi a célja ennek? A második kérdése. Kína, India és néhány egyéb messzi ország, akik távol helyezkednek el a sarkvidéktől, nekik is érdekeltségeik vannak, Norvégia és szomszédai hogyan vélekednek erről? Tehát, hogy Kína is, más nagyobb országok is érdeklődnek a sarkvidék iránt. Önnek, ön szerint ennek milyen hatása lesz a sarkvidéki tanács munkájára, és egyáltalán a sarkvidéki politikára? Tehát nagy országok, amelyek nem határosak a régióval. Köszönöm zöldektől, Valéro asszony. Tack så mycket. Jag eh, passar på att prata svenska. Harja. Svédül fogok szólni. Itt ülök. Eh, vi brukar förstå varandra. <laughs> Általában meg is értjük egymást, egymás nyelvét, most svédül fogok szólni. Ön korábban azt mondotta, hogy nagyon gyors a fejlődés, és még gyorsabb a sark vidéki régión. Az éghajlat felmelegedése még gyorsabban zajló folyamat abban a térségben, mint máshol. A hőmérséklet emelkedés még erőteljesebb ott, mint máshol. Nos, ennek következményei vannak mindenre. Azonban vannak előnyei is. Ott ugyanis, ahol már nincs jég, ott esetlegesen lehet halászni, vagy más tevékenységeket folytatni, amit eddig nem lehetett. Ezért nem feltétlenül kedvező talán, hogyha ezt a térséget túlságosan megnyitjuk különféle tevékenységek előtt, mint a kőolaj és földgáz kitermelés, ugyanis hogyha a jég még jobban elolvad, ez nem feltétlenül kedvező környezet számára. Aztán itt vannak az engedélyek, a kitermelési engedélyek, a foszilis tüzelőanyagok vonatkozásában a sarkvidéki régióban. Én nagyon kritikusan szemlélem ezt a fejleményt. A kőolaj és földgáz tulajdonképpen nagy problémát jelentenek számunkra. A legjobb az lenne, hogyha nem is termelnék ki a kőolaj, illetve földgázlelőhelyeket ebben a térségben. Ennyi, tehát a norvég kőolaj és földgáz kitermelésről a régióban. Take the floor. Köszönöm szépen, minden frakció hozzászólt. Miniszter úr, még hárman szeretnének kérdezni valamit. Az úgy megfelel, hogyha ők is felteszik még a kérdést egy percben, és utána az összes kérdésre egyben válaszol. Jó az így? Jó, három kolléga van még, de tényleg tartsák magukat az egy perchez. Mr. Minister. Alelnök úr, parancsoljon. Viztizel úr. Köszönöm szépen, miniszter úr. We'll try in English. Um, you talked about the fear of protectionism. Említette a protekcionizmust. Egyetértek azzal az elemzésével, hogy ez bizonyos eseményeknek tudható be. De lehetne fokozni az egy Európai Unióval való szabad kereskedelmüket. Dán szempontból szeretnénk azt, hogyha Norvégia több adó megállapodást kötne az Európai Unióval. Jó lenne, hogyha a protekcionizmus elleni harcban is az oldalunkon lenne. Másik kérdés, sarkvidéki kérdések. Dániának Grönlandon vannak érdekei, és hogyha elolvad a jégtakaró, akkor elég valószínű, hogy nagyon sok mentési akcióra lesz szükség. Ön szerint az EU-nak aktív szerepet kell vállalnia ezekben a folyamatokban? Vagy ezt csak a sarkvidéki államoknak kell ellátni? Köszönöm, Bostinár úr, szociáldemokraták. Köszönöm szépen, külügyminiszter úr, hogy ellátogatott ide. Köszönöm a beszédét. Két rövidám, de velős kérdés. Egy. Hogyan vélekedik Oroszország szerepéről a balti tengere? Múlt héten voltam egy elég riasztó vitán a szedében ott voltak svéd és finn résztvevők is, tehát erről hogyan vélekedik Oroszország, illetve Balti-tenger viszonya, Oroszország szerepéről mi a véleménye? Ez az első kérdés, második kérdés. Tudván, hogy Norvégiának milyen szerepe volt abban, hogy megállapodások jöjjenek létre az elmúlt időszakban, az EU-Oroszország kapcsolatra vonatkozóan milyen tanácsai lennének? Egyre problematikusabbak és riasztóbbak ezek a kapcsolatok, vagy ez a kapcsolatrendszer. Ezt a negatív trendet hogyan lehetne ön szerint lefékezni? Köszönöm. Futiga kolléga az utolsó, ő a SZEDE elnöke. Köszönöm szépen. Üdvözlöm Önt, miniszter úr. Kétszer is utalt a tenger törvényére a sarkvidéki térségben. Nos, sajnálatos módon ennek az elvnek ellentmond a, milita- a katonai jelenlét növelése. Erről mi a véleménye a sarkvidéki térségben? Ezen jelenséggel valamit tennünk kell. Aggasztja önt? Aggasztja önt Oroszország fellépése? Ebből mennyi látszik Norvégiában? Még egy kérdés. én lengyel vagyok, mennyire tudna ön segíteni abban, hogy megfelelő legyen az energiabiztonság Lengyelországban? Köszönöm szépen, kollégák, hát ez nagyon sokféle kérdés volt. Körülbelül 20 perce van Vrende úr, hogy válaszoljon legjobb tudása szerint, lehetőleg az összes kérdésre. Ön dönti el, hogy milyen sorrendben parancsoljon. Thank you so much, uh, and thank you for um, Köszönöm szépen a lényegre tülő kérdéseket. Nagyon sokrétű kérdéseket hallhattunk. Ha megengedik, akkor egy kicsit csoportosítanám őket. Először is a lengyel kollega kérdésével, valamint az energiabiztonsággal kezdeném, mert ez egy kulcsfontosságú kérdés mindannyiunk számára. Norvégia egy nagyon megbízható partnere az Európai Uniónak, az energiabiztonság szempontjából is. A földgáz készletek, az Európai Unióban elfogyasztott földgáz készletek 25%-a Norvégiából származik. Úgy gondolom, hogy a norvég gáz importálásával kapcsolatos kockázat a nullával egyenértékű és nagyon szívesen továbbfejlesztjük ezt a partnerséget, hiszen tudjuk, hogy a földgáz sok szempontból egy híd, egy a foszilis üzemanyagokat felhasználó társadalomtól a megújuló energiaforrásokat előnyben részesítő társadalom felé. Ugyanakkor tudjuk azt is, hogy a szén továbbra is az energetikai mixben fontos szerepet tölt be amennyiben a földgázt szénnel helyettesítjük, figyelembe kell vennünk, hogy a szénhez képest a földgáz széndiokszid kibocsátása a szénnek csak a fele, így tehát hozzájárulhatunk a Párizsi szerződésben foglalt célok eléréséhez. Ez pedig kapcsolódik egy másik kérdéshez is. Ha megnézzük a norvégiai partvidéket, illetve a gázkészleteket. Ugye említettem, hogy az energiabiztonság és az energia diversifikáció szempontjából milyen fontos a földgáz az alacsonyabb széndiokszid kibocsátás mellett is, amennyiben a foszilis üzemanyagokat képes helyettesíteni. De figyelembe kell vennünk azt a tényt is, hogy a fejlesztés szempontjából a környezetvédelmi előírások nálunk a legszigorúbbak világszerte, és a széndiokszid kibocsátások nálunk a legalacsonyabbak, az olaj és a gáz kitermelése során. Úgy gondolom, hogy Norvégia északi része is jól szemlélteti, hogy az ipar, valamint az akvakultúra fejlesztése és a halászat fejlesztése összeegyeztethető az ásványi anyagok fejlesztésével, amennyiben a lehető legmagasabb környezetvédelmi standardokat szabjuk meg. Bizonyos esetekben nem csak, hogy a legjobb rendelkezésre álló technológiát vetjük be, hanem ennél még tovább is megyünk. És hogy a tengerek mennyire tiszták Norvégia partjai mentén, azt hiszem ezt jól bizonyítja. A Oroszország vonatkozásában is érkeztek kérdések, illetve arra vonatkoztak, hogy hogyan kezeljük Oroszországot. Tény az, hogy elég jelentősen aszimmetrikus a helyzet Norvégia északi térségében, az orosz határ mentén. Komoly katonai erők koncentrálódnak Murmansk térségében. Ez olyas valami, amivel a hidegháború során már megismerkedhettünk. Legalább egy képviselő hangsúlyozta, hogy gyakorlatilag azt tapasztaltuk, hogy Oroszország megduplázta 2005 óta a katonai kiadásait, és éppen ezért a nato keresztül, valamint az Európai Unión fórumain is foglalkozunk ezzel a kérdéssel és éppen ezért támaszkodnunk kell a NATO szolidaritására is, és természetesen a biztonságunkat a NATO szerződés 5-ös cikke szavatolja, ugyanakkor a védelmi kapacitásunk erősítésére is fordítunk forrásokat. A jelenlegi biztonsági helyzet a térségben ahogyan arról már a bevezetőmben is beszéltem, egy olyan helyzet, amelyben nagyobb felelősséget kell vállalnunk a saját biztonságunk előmozdítása érdekében, ez a kötelességünk, és úgy gondolom, hogy ez összhangban van a nemzeti érdekünkkel is. Hogyan tudunk azonban továbbra is együttműködni Oroszországgal északon, úgy, hogy egyidejűleg bevezettük azon korlátozó intézkedéseket, szankciókat is, amelyeket az Európai Unió foganatosított. Úgy vélem, hogy az Európai Unió reagált arra, hogy Oroszország megszegte a nemzetközi jogot a Krímfélsziget anektálásán keresztül, és szankciókkal reagált a Dombaszi helyzetre is, ezzel tiltva azt, hogy fegyvereket importáljon a térség, de ahogy említettem, ez egy reakció volt az ukrán határok megsértésére is. Aztán ugye Minsk 1 és Minsk 2-ben megállapodtunk, ahogyan az közismert. Úgy vélem, hogy ha ennek megfelelünk, akkor elveszíti, okafogyottá válnak a szankciók, de gyakorlatilag ez az első alkalom, a második világháború óta, hogy egy európai ország elfoglalta egy másik európai ország területét. Nem változtathatunk ezen a helyzeten úgy, hogy elfogadjuk ezt, ezeket az eseményeket, ez egy nagyon veszélyes precedenst teremtene. Én teljes mértékben támogatom tehát azt, ahogyan az Európai Unió kezelte ezt a helyzetet. Ugyanakkor említettem, hogy ugyanígy képesek voltunk arra is, hogy folytassuk az együttműködést Oroszországgal a sarkvidéki térségben, hiszen ez Oroszország érdekét is szolgálta. A kutatás, mentés területén a Berenc-tengerben hagyjuk fel az együttműködést? Nem, ez nem képezi a szankciók részét, tehát folytatjuk ezt az együttműködést, és remélhetőleg a jövőben más hozzáállást tapasztalunk majd az emberi jogok kérdésében, illetve a civil társadalom kezelésében, az LGBT közösségek vonatkozásában, valamint más országok határának tisztelben tartása szempontjából, és lehetőleg más hozzáállást tapasztalunk Oroszország részéről. Érkeztek kérdések az a kapcsolatban, hogy uh, hogyan viszonyulunk a Brexithez. a brit kormány módusz operandiával kapcsolatban nem vált egyértelműbbé a helyzet Tereza May miniszterelnök beszéde óta. Úgy tűnik, hogy az Egyesült Királyság most egy szabadkereskedelmi megállapodást preferál az Európai Unióval, miután eh, különvált majd az Egyesült Királyság az Európai Uniótól az 50-es cikk eh, aktiválását eh, követően. Ez most a kiinduló pont. Az EU val való tárgyalások esetében is. Először ugye meg kell állapodni a különvállás formájában, és ezt követően lépne életbe egy szabadkereskedelmi megállapodás. Ha jól értettem Theresa May miniszterelnök beszédét, illetve David Davis, Liam Fox és kollégám Boris Johnson nyilatkozatait is. Nem szerepel a napirenden az, hogy a Vám Unió tagjaivá váljanak, vagy a belső piac tagja legyen Nagy-Britannia. Nagy-Britannia ugyanis egy klasszikus szabadkereskedelmi megállapodást kíván, aminek természetesen Norvégiára nézve is lesz hatása hiszen Norvégia tagja a belső piacnak. Ez azt jelenti, hogy lesz egy közös piacunk az Egyesült Királysággal is. Tehát eh, gyakorlatilag azon kihívások, amelyekkel most az Európai Unió szembesül, azzal eh, mi is szembesülünk majd. Tisztelben kell tartanom a képviselőknek elkülönített időt. Eh, nos, foglalkoznunk kell tehát ezen kérdésekkel, Éppen ezért szorosan együttműködünk az Európai Bizottsággal, ugyanis hogyha egy szabadkereskedelmi megállapodást dolgoznak ki, akkor ezt figyelemmel kell kísérnünk, hiszen gyakorlatilag ez bennünket is érint. Esetleges kérdések azzal kapcsolatban, hogy mi történt volna, ha nem született volna az Egyesült Királyság részéről egy ilyen döntés, hogy egy szabadkereskedelmi megállapodást kössenek, a politikában a feltételes módú kérdéseket nem szokás megválaszolni, úgyhogy ehhez tartom magam. Nagyon szívesen megválaszolnám ezen kérdéseket, amennyiben ez az Egyesült Királyság érdeke lenne. De kollégám felé azt mondhatom, hogy én is azt kívántam volna, hogy az Európai Unió tagja maradjon az Egyesült Királyság, ugyanis a második vagy harmadik legnagyobb gazdaság, ugye attól függő, hogy milyen statisztikákat nézünk, a legnagyobb katonai hatalom jó, hogyha az Európai Unió része maradna az ilyen turbulens időszakokban, amikor az Európai Uniónak sarkára kell állnia. Most meg kell néznünk, hogy hogyan tudjuk megoldani ezt a nagyon komplex helyzetet, amely Nagy-Britannia kiválása, de ezt most tényként kell kezelnünk, és természetesen tiszteletben kell tartanunk azt, amit amit a brit nép kimondott. Ami pedig a sarkvidék jelentéssel kapcsolatos kérdést illeti, a bevezetőmben megjegyeztem, hogy nagyon elégedettek vagyunk ezzel a jelentéssel, amely véleményünk szerint nagyon jó, és a kompromisszumok szintén jól sikerültek svéd kollégám, svéd barátom felé pedig szeretném azt mondani, hogy sajnos azt tapasztaljuk, hogy a környezeti változások, főleg az éghajlatváltozás terén eh, dupla olyan gyorsan következnek be a sarkvidék térségében. Ezt eh, aggodalommal nézzük, a gletszerek eh, olvadását, illetve sok állat, illetve faj élőhelyének megváltozását a térségben. Megnyílt a térség, de ez egy tény. Örülök annak, hogy az Európai Unió és Norvégia is ilyen határozottan kiáll a Párizsi megállapodásban kitűzött célok mellett, illetve a COP21 mellett. Teljes mértékben kiállunk ezek mellett, és szorosan együttműködünk az EU-val a célok elérése érdekében. Volt egy további kérdés Dán barátunk részéről, szabadkereskedelemről, valamint a protekcionizmusról. Az Európai Unió és Norvégia szorosan együttműködik a belső piacon. Amikor a belső piac tagjává váltunk 1992-ben az EGT megállapodás által, úgy döntöttünk, hogy a Vámunióban nem kívánunk részt venni. Ez egy nagyon nehéz része volt egyébként a tagsággal kapcsolatos tárgyalásoknak. Az 1994-es népszavazásig vezető úton. Említettem, hogy a lakosságunk 10%-a a sarkörön túl él, és ez a lakosság Norvégia északi részén is főleg mezőgazdasággal foglalkozik. Ahhoz képest, hogy mekkora a síkság Dániában, illetve milyen kis falvak találhatók ott, északon is komoly mezőgazdasági tevékenység folyik, és ez is a stratégiánk része, ugyanis szeretnénk, hogy ne néptelenedjen el ez a térség. Nyilván gondolhatják, hogy ennek több indoka van. Ennek vannak gazdasági, biztonsági és környezetvédelmi megfontolásai is, de egy gazdaság tíz tehénnel Norvégiában nem versenyezhet egy Dán gazdasággal, ahol ezer tehenet tartanak. Azt hiszem, hogy a tíz szarvasmarha Norvégia északi részében nem okoz komoly kárt senkinek, hiszen környezetbarát módon folyik a gazdálkodás, de ennek különböző aspektusait érdemes megvitatnunk. Tehát ha volna az Európai Unió részéről egy javaslat arra vonatkozóan, hogy a mi feldolgozott haltermékeink hogyan jöhetnek az Európai Unióba, ezt megvitathatjuk, de szerettem volna hangsúlyozni, hogy ennek a tevékenységnek is megvannak az okai, de persze elköteleztük magunkat a WTO mellett is, Norvégia, Svájc és Kanada az MC10 tanácskozáson Nairobiban megállapodott abban, hogy az összes export támogatást a mezőgazdasági ágazatból fokozatosan kivonjuk. Ez egyébként a vidéki gazdaságaink egy részét komolyan sújtja, de azért vállaltuk fel ezt a kompromisszumot, noha nem kapunk különösebben sokat vissza. Ezért, mert a VTO a protekcionizmussal száll szembe a fejlődés érdekében, és elnök úr, az elkövetkezendő években sajnos még nagyon sok munka vár ránk ezen a területen. Thank you, Minister Brenda, for addressing. Köszönöm szépen, Brenda miniszter úr. Köszönjük, hogy elátogatott ide a szakbizottságban, köszönöm, hogy válaszolt ezekre a kérdésekre. Szerintem ez egy nagyon mérható vita volt, és nagyon nagy szükség volt erre, hiszen holnap szavazunk a sarkvidéki kérdésekről. Szeretnék önnek és a országának, hazájának gratulálni. Kedves kollégák, a hétvégén a Demokrácia Indexet olvastam a hétvégén, ez most jelent meg, nem, tudta, nem tudom, hogy ismerik-e azt, hogy eh, hogyan hozzák ezt létre. azt mérik 167 országban évente egyszer, hogy a demokrácia milyen állapotban van. Németország 12. vagy 13. volt, a bronzérmes Svédország, második helyezett Izland, de ismételten és újból Norvégia volt az első. A demokrácia legjobb állapotban ott van az egész világon. Ezért gratulálunk, és nagyon büszkék vagyunk arra, hogy ilyen jó szomszédunk van. Kérem, érezze jól magát itt Európában, és remélem megmaradnak ezek a kiváló kapcsolatok az EU és Norvégia között. Thank you. So we're uh, under a bit of time pressure, so we continue now. Folytassuk az ülést. 5-ös, 6-os, 7-es és 8-as napirendi pontok következnek. A nyugati Balkánokkal, a Balkán régiójával fogunk foglalkozni. Albánia, Bosznia-Hercegovina, Macedónia és Montenegro került terítékre. Minden egyes ország esetében 20 percünk van. Az Albániáról szóló jelentés második megbeszélése következik. Fleckenstein úr hogyan vélekedik a módosítókról és kompromisszumokról, meghallgatjuk a véleményét, utána pedig kérdések és válaszok következnek. Fleckenstein úr következik. Uh, Köszönöm szépen, németül fogom folytatni. Nos, a jelentés első eszmecseréjén résztvevők illetve azok, akik módosítókat nyújtottak be, azokat mind köszönet illeti, 231 módosító érkezett, és ez a bizonyos 18 kompromisszumos módosító, amit kidolgoztam, ez a jelentés valamennyi területét le tudja fedni, és a jelentéstevőt, vagy elnyék jelentéstevőket, a benyújtott módosítók nagy részét. Még egyszer köszönöm az elnyék jelentéstevőknek a remek együttműködést. A jelentés észrevételének különleges erőt az, hogyha a jelentéstevő alá tudja húzni, hogy a legtöbb előrehaladás Albánia EU-ba vezető útján azt hiszem, hogy meg, ugyanazon megítélésre talál az összes párt részéről a parlamentben. Az öt kulcs prioritás területén nagy előrelépést tett Albánia, a csatlakozási tárgyalások most már megnyitandóak lennének, hogyha az igazságügyi reform első szakasza beindult. Ez az igazságügyi reform, ez egy hosszú távú folyamat, ezt tudjuk, párhuzamosan a csatlakozási tárgyalásokhoz, is még tovább vivendő ez a reform. Nagyon fontos az úgynevezett vetting folyamat. Itt az igazságügyi reform hitelessége forog itt kockán. Novemberben zajlott egy eszmeccsere az Alkotmánybíróság, és megszületett a Velencei Bizottság irányú pozitív állásfoglalása. Ezen törvény jogszerűségét ez megerősítette, és így az átvilágításnak már semmi nem áll útjában. 2016 különleges sikere az igazságügyi reform végrehajtása, illetve beindítása, az átvilágítás megkezdése, melynek keretében az összes államügyészt és bírát átvilágításra levonják. Nem csupán a kormány, hanem az egész parlament, az ellenzéki pártok is tárgyai ennek, hiszen a végén a parlament kormányerői és az ellenzék együtt fogadták el ezt a törvényt a parlamentben. Aztán a közigazgatás reformja is zajlik, néha kicsit akadozóbb ez a folyamat, mint ahogyan ezt szeretnénk, és a szervezet bűnözés leküzdésére irányuló erőfeszítés is látható, ugyanakkor még nem elégségesek az ez irányú erőfeszítések. Előrehaladás van a korrupció ellenes törvény kapcsán is, és, és javítani kell a megkülönböztetés, mentesség és a kisebbségek védelméről szóló jogszabályon is, illetve itt már vannak bizonyos előrelépések. Aztán további előrelépések ket várunk az FET részéről és az EP részéről az igazságügyi reform végrehajtását illetően. Nem egyedi sikerekre van szükség, hanem hosszú távú sikerekre a szervezett bűnözés leküzdése területén, és nem csupán a rendőrségi nyomozás vonatkozásában, hanem a bűnüldözés területén a legmagasabb szintekig, és a végleges szétverésre szükség van a bűnügyi hálózatoknak. Aztán itt van a korrupció ellenes jogszabályok további kiépítése. Mennyi időm van még? Már túlléptem az időmet, kérdezi a felszólaló. Mennyit beszélhetek? Még tíz másodpercem van, de hát akkor sikerek. Most ellopott tőlem tíz másodpercet, de akkor sietek. Nos, tehát eh, az igazságügyi reform végrehajtása nagyon fontos, és az együttműködés a civil társadalommal, a kisebbségekkel, a szociális párbeszéd. Nagyon sok módosító érkezett, és konstruktív együttműködés valósult meg. A következő vetületeket szeretném még egy kicsit kidomborítani a jelentésemet illetően. Ezt most elhagyom ezt a részt, de ehhez tartozik a képzés, korszerűsítés, a környezetvédelem, a az ombudsman hivatalának megerősítése, az egyenlő bánásmód elve, a nemek közötti egyenlőség, a politikai stabilitás, és azt várjuk, hogy Albánia ezek területén is úgy fog dolgozni, mint eddig. Remélem, hogy mindenki megnézte a kompromisszumos módosítókat, és még egyszer köszönöm az elnyék jelentéstevőknek. Azt hiszem, hogy egy rendes jelentést sikerült összehoznunk. Köszönöm a jó együttműködést. Elnök, köszönöm jelentéstevő úr. 20 minutes for the... 20 percünk van az egész jelentésre, ez azt jelenti, hogy másfél perc tevőnként, és hogyha utána még van időnk, akkor mások is kérdezhetnek. Kukan úr az első. Köszönöm, elnök úr. Köszönjük Fleckenstein úrnak ezt a kiegyensúlyozott jelentést, köszönjük a nagyon jó együttműködés. A kompromisszos módosítókat támogatni tudom, hiszen alapvetően vágnak a jelentés irány mutatásával. mindenképpen el kell ismerni, hogy milyen előlépés történt Almáriában. Aztán bátorítsuk az albánokat arra, hogy további reformokat hajtsanak végre az igazságszolgáltatásban, illetve öt fontos prioritási területbe. Kérjük fel sürgősen a politikusokat arra Albániában, hogy a választások előtt próbálják meg ezt a reformfolyamatot felgyorsítani, sajnálatos módon a parlamentben bizonyos jogszabályok még nem születtek meg. Nagyon fontos a korrupció és a szervezett bűnözés elleni harc, illetve a kábítószer termesztés, illetve a kábítószer kereskedelem elleni harc is, aztán sajtószabadság, illetve környezetvédelmi kérdések is nagyon fontosak Albániában. It is good to support the role Albania in the mindenképpen támogatnunk kell azt is, hogy a regionális együttműködésben Albániának milyen kiemelkedő szerepe van. A kisebbségi jogokkal, illetve a kisebbségek védelmével kapcsolatában engem meglepett az, hogy ilyen pozitívan ír a jelentéstevő, mert hogy a helyzet ennyire problematikus még soha nem volt, eh, ennyire problematikus még sosem volt a helyzet, ezt az előző eh, jelentéstevő Nikos barátom is elmondhatja. Köszönöm, Császtánok következik. Uh, thank you very much, and, uh, the... Köszönöm szépen az ECR frakciós gratulál Fleckenstein úrnak kiegyensúlyozott a jelentés. Albánia, tagjelölt ország folytatja erőfeszítéseit, hogy reformokat hajtson végre, és a különböző fejezetekben megpróbáljon haladni az EU-s vívmányokkal kapcsolatban, igazságügy, szervezetbűnözés elleni harc, és egyetértek azzal, amit Edward Kukán mondott. Ez egy komoly gond, aggasztó a helyzet a lakosság számára, Valójában nem csak Albániában jellemző ez a probléma, hanem az egész régióban. Aztán örülök annak, hogy a választási jogszabályt meg fogják változtatni. Van itt egy bekezdés, ami arról szól, hogy nőtt a Albániából érkező menekült státusz illeti kérelmek száma az EU-ban. Hát ez eléggé ez egy eléggé visszás helyzet. Hogyan lehetne azt a problémát megoldani, hogy ugye menekültek érkeznek Albániából, de ugyanakkor ez egy tagjelölt ország, és a kopenhágai kritériumokat is be kell tartani. Az albán dzsihadisták kérdéskörével kapcsolatban ugye vannak újabb intézkedések, úgy tűnik, hogy az iszlám államot kicsit sarokba szorítják. Lehet, hogy ez lesz az egyetlen hőstette majd Trump elnöknek, hogy legyőzi őket egyszer. Tehát az albán dzsihadistákkal kapcsolatban el kell érni azt, hogy az igazságszolgáltatás elé állítsák őket, illetve a közel-keleti fellépésük miatt felelősségre vonják őket. Kyucsuk úr a következő. Well, thank you, Chair. Uh, first of all... Köszönöm szépen, elnök úr. Gratulálok Fleckenstein úrnak. Of the compromise amendments. Nagyon értékes ez a jelentés. Az elmúlt évben történt haladást mindenképpen elismeri ez a jelentés. A politikai kritériumokat megpróbálta jobban teljesíteni Albánia. Az öt prioritás esetében az igazságszolgáltatás területén. Éppen ezért azt hiszem, hogy javasolhatja azt a bizottság, hogy a választások után megnyis, megnyissák Albániával a csatlakozási tárgyalásokat. Azt hiszem, hogy ez a megfelelő idő arra Albánia esetében, hogy elkezdjük ezt a folyamatot. 2017-ben lesznek parlamenti választások, ez lesz, ez lesz majd a litmus tesztje annak, hogy mennyire készült fel az ország a csatlakozási tárgyalások megkezdésére. Nagyon fontos az Albánia számára, hogy ezek a választások méltányosak és tisztességesek legyenek, és szerintem erre nagyobb hangsúlyt kéne helyezni a jelentésben. Egy módosítóm is lenne, az albán állampolgárok esetében, hogyha ezek a személyek nem Albániában laknak, akkor számukra is meg kéne adni a választás lehetőségét a parlamenti választásokon. A jelentésben egyértelmű, hogy milyen kihívások várnak még Albániára, milyen pozitív változások történtek. Szerintem a kisebbségek befogadásával és toleranciájával kapcsolatban szerintem sok mindent kell még tenni. Köszönöm Góer részéről, Zakorafa asszony. Köszönöm szépen. Nos, itt lefedi a kompromisszumok nagy része a számunkra fontos tárgyakat, de, de itt két fő integrációs és csatlakozási kritériumra összpontosítanék. Uh, itt egyrésztről a kisebbségek tiszteletben tartásáról van szó, más, másrésztről a jó szomszédi viszonyok fejlesztéséről, és a jelentésben szerepel, hogy Albániának dolgoznia kell azon, hogy az összes kisebbség helyzetét javítsa az országban, és itt utal a jelentés a romákra, ugyanakkor nem utal a görög kisebbségre, és az ország azon kötelezettségére sem, hogy azon szervezetek jogi státusát erősíteni kell, amelyek a kisebbségvédelemmel foglalkoznak, és itt a tulajdonjogokra is gondolok. Volt egy bizonyos pontos ügy is, amiről beszéltünk a vitánk során. Az Albán ombudsman azt kérte az Albán hatóságoktól, hogy tartsák tiszteletben azt az eljárást, amely mostani jogsértést eredményezett. Itt a jó szomszédi kapcsolatok területén történtek előre lépések. Ez két párt felelőssége, akik ezt az ügyet zászlójukra tűzték, ugyanakkor sok irredenta nyilatkozatot lehetett hallani Albánok részéről az én országommal szemben. Köszönöm. Thank you, and now for the... Köszönöm. A zöldek részéről Meszerics úr következik. Uh, we are also... Köszönöm szépen, elnök úr. Mi is szeretnék, itt vagyok, jelzem. Gratulálunk Fleckenstein úrnak, nagyon jó lehetés. Nagyon örültünk a megközelítésének, nagyon jó volt már a első változata is a szövegnek, és aztán a kompromisszumok is szerintem kiválóak, mindent tudja támogatni a zöld frakció. Lenne két észrevételem tartalomra vonatkozóan. Egy, a 168-as módosítóra felhívnám a figyelmet. Ez arról szól, hogy még mindig vannak nagyon komoly családon belüli bosszúk Albániában, és így a gyermekek jogai sérülnek, például a megfelelő oktatáshoz való joguk. Kukán úr, szeretném megköszönni, hogy a vízerőművekre vonatkozó témát ennyire támogatta. Szerintem nagyon jó kompromisszum született a 16-os kompromisszum formájában, de a jegyzőkönyv kedvére elmondanám azt, hogy a 71 vízerőműből 44 természetvédelmi területen van. Ez egy nagyon nagy arány, ezzel mindenképpen foglalkozni kell. Örülünk annak, hogy az Albán kormány foglalkozik a témával, tehát nagy hangsúlyt ez a vízerőművek építésére, de azért azt hangsúlyozzuk, hogy ebből sok természetvédelmi területen van. Köszönöm. Köszönöm még négyen szeretnének hozzászólni. Ha mindenki tartja az egy percet, akkor meg tudjuk oldani. Sújca asszony. Vrlo krátko, želim zahvaliti gospodinu Fleckenstein. szépen, nagyon röviden. Köszönöm Fleckenstein úrnak a jó jelentést és a kompromisszumokat. Lehet látni az öt alapvető ágazatban az előrelépést, ugyanakkor felhívom a figyelmet a környezetvédelem fontosságára, vannak itt problémák a vízzel is, ugyanakkor az adriai tenger vonatkozásában és az Horvátországot is érinti. A regionális együttműködés kiváló a, közvet, a szomszédos országokkal. A hónap elején lesz egy három oldalú találkozó Albánia és Horvátország, valamint Montenegró részvételével mely szintén, mely utóbbi szintén a NATO tagjává válik. Egy autópálya projekt és egy földgáz vezeték is az együttműködésünk alapját kérdezik, ezeket a pontokat tulajdottam kiemelni. Now, Mr. Bastinaro. Bastinaro úr. Thank you very much, Mr. President. Köszönöm, elnök úr. Csak röviden. Hogyan vázoltuk ezt az országot ebben a házban, többször is, Nos, ez mutatja azt, hogy voltak olyanok közülük, akik nem voltak túl méltányosak. Azért, mert egy, Albánia az elmúlt években haladt előre. Igen, fontos területeken. Albániának pozitív, konstruktív szerepe van-e a régióban? Igen, ezt is el kell ismerni. A jogszabályokat mind a két nagy politikai párt is támogatja. Ezen munkálkodtak Tiranában? Igen. Ezért mindenképpen bátorítani kell Albániát, folytatni kell ezt a folyamatot. Ezt, ennek a legjobb módja az, hogy megnyitjuk a csatlakozási tárgyalásokat. Szerintem most kell segíteni Albániának abban, hogy a jövőben el tudja érni ezt a fajta haladást. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Teocharusz asszony következik az ECR-től. Thank you, Chair. Well, I believe that as a shadow Köszönöm szépen. Szerintem egy árnyékjelentéstevőnek többre van joga, mint egy, egy perc. Hát, de engem kihagyott az előbb. Mit tegyünk? Γράφοντας την έκθεση είναι πάρα Nos. A jelentés remek és kiegyensúlyozott de lennének bizonyos kívánalmaink. Itt nincs megfelelő közigazgatás, nagy a bűnözés az országban, és bűnözők kötöltenek be közigazgatási posztokat is. Persze vannak előrelépések, de nem lehet azt kijelenteni, hogy ez az elért szint, ez hatalmas dicséret nyilvánításhoz vezetne a mi részünkről. Ott van a görög kisebbség ügye, és amit én ott átéltem, azt nem lehet leírni rövid idő alatt. A görög kisebbség jogainak megsértéséről van szó, akik Albániában élnek. Ugye itt a muzulmán lakosságot, muzulmán embereket ki telepítik, a görögöket megáll, megaláztatás éri, ugye itt a tulajdonhoz való joguk, jogokat is megtagadják, és szerintem mindez adhok bizottság kialakításhoz kellene, hogy vezessen, akik a helyszínen vizsgálják meg a kisebbségek jogával kapcsolatos jogsérelmeket. Epidideusz Köszönöm szépen, én is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek Fleckenstein úrnak ezért a kiegyensúlyozott jelentésért. Utalt ő itt az előrelépésekre, amelyeket tapasztalni lehet, és azt is mondotta, hogy vannak olyan elemek, amelyekre figyelnünk kellene, hogy megnyithassuk a csatlakozási tárgyalásokat Albániával. Ugyanakkor a jelentéstevő nem utalt, mint ahogy a mások is elmondották már itt előttem, tehát a jelentéstevő nem utalt a kisebbségek jogainak megsértésére, és azt a tényt is ki kell emelni, hogy Albánia az egyetlen olyan nyugat-balkáni ország, amely ugye tagjelölt ország, és amely éredent a politikát folytat, több ízben is ugye utalás történt a jó szomszédsági viszony megsütésére Görögországgal. Nem lehet megkezdeni a csatlakozási tárgyalásokat azelőtt, mielőtt ezen pontokon is előrelépés történne, hiszen ha nem várunk, akkor ugyanabban a helyzetben leszünk, mint Törökország kapcsán, tehát folytatódnak az in, a viták, még akkor is, hogyha vannak uh, előrelépések. Fleckenstein úr egészen röviden még szeretne észrevételt tenni. Nagyon kedves elnök úr, csak három pontot említenék, hogy időt nyerjünk először is. Igen, értem a görög kollégákat. Azt illetően, hogy ugye nem próbáltam specifikus kisebbségi jogokra kitérni, hanem általánosabban fogalmaztam. Noha ez minden kisebbségre érvényes kell, hogy legyen, hogy itt még javulásra van szükség ezen jogok területén. Másodszorban a környezetvédelem fontos dolog számomra. Figyelnünk kell, hogy Albánia belügyeibe mennyiben avatkozhatunk be. Jelentéseinkkel akkor avatkozhatunk be, ha arról van szó, hogy az Európába vezető útját akarjuk biztosítani ennek az országnak. Ugyanakkor helyes ez a megjegyzés. Kár, hogy mindez egy olyan politikához vezet, amit jelenleg Albánia folytat a környezetvédelem területén. Aztán az utolsó pont a képzési rendszer korszerűsítése, ugye itt szakmai perspektívákat kell nyújtani a fiataloknak. A jövőben erre a területre jobban oda kell figyelnünk, mint ahogyan Taylor úr is mondta, a kilátástalan menedék kérelmek száma az utóbbi időben újfent növekedett, és az jele annak, hogy többet kell tenni a fiatalok érdekében, és ebben támogatnunk kell Albániát. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Nem érkeztek konkrét kérdések a DGNIE képviselőjéhez, úgyhogy nem hiszem, hogy akkor meg kell benne adnunk neki a szót, ha ezzel egyetért. Kérem, tisztelt kollégák, vegyék figyelembe, hogy holnap reggel fogunk szavazni, tehát január 31-én köszönöm mindenkinek a hozzászólását, most pedig áttérünk a következő rendi pontra, ez a hatos rendi pont, jelentés a bizottság Bosznia-Hercegovináról szóló 2016-os évi jelentéséről. Második alkalommal vitatjuk meg ezt az anyagot, és most Krisztián Prédának adnám meg a szót. Préda úr, három és fél percet tudunk adni önnek, ahogyan Fleckenstein úrnak is. 3 minutes. Ah. Ah, j'avais compris. Bon, merci. Nagyon köszönöm. Um, A tous les collègues pour euh, l'intérêt montré. Euh, köszönöm az összes kollégának. ...288 módosító volt, 53 at tudtam bevonni a kompromisszumos módosítókba, és az a üzenet, hogy támogatjuk Bosznia-Hercegovinát Európába vezető útján, a csatlakozás útján. Itt a reformok ugyanak folytatásáról van szó, ösztönözni kell az országot ezt illetően. E, nagyobb együttműködésre van szükség a hatóságok között, hogy e, hatékonyan végre, végre lehessen hajtani a reformagendát. A kettes kompromisszumos módosítóban foglalkozunk e, az intézményi reformok kérdésével, és sajnáljuk, hogy gyakran van politikai megosztottság, vagy etnikai megosztottság, amely kedvezőtlen hanul hat ki a reformok végrehajtására. Fontos a konszenzust fenntartani az európai integráció ügyében, a jogállamiság, korrupció elleni küzdelem, az igazságszolgáltatás reformja a közigazgatás területén. Ami az intézményi reformot illeti, nagyon fontos ez az is, és ez nem titok senki számára, hogy Bosznia-Hercegovina hatékony ország lehet, hogyha jogállamiságon alapul, és a nép demokratikus képviseletét biztosítja. Visszautalunk a korábbi állásfoglalásunkra, az intézményes reform kapcsán. Ugye a federalizmus, a decentralizáció, a legitim reprezentáció lehetnek a vezérelvek ennek kapcsán, és ez nagyon sok érzelmet váltott ki bizonyos politikai pártokból bosnia hercegovinában Én ott voltam a múlt héten, és számos politikai felelőssel folytattam eszmecserét. Azt is el kell mondanom, hogy múlt héten Szajrajevóban a bosznia-hercegoviniai nemzetgyűlés beli kollégáinkkal is beszéltünk. Vannak itt olyan kompromisszumok, amelyek ezt a nagyon kényes témát ö, érintik. Itt ugye a Társulás és Stabilizációs Bizottság szabályzatáról is szó van, ennek elfogadásáról, amely ugye 18 hónappal ezelőtt jött létre ez a bizottság, és hát ugye ez egy szégyen, hogy a boszniai nemzetgyűlésen belül blokkolás alakult ki, akadálya az tekenek a gyakorlatnak a végrehajtását, hogy ne lehessen létrehozni ezt a bizottságot. Hát mindennek van határa szerintem, és nagyon világos jelzést kell küldenünk, ezt nem lehet így tovább folytatni. Bosznia-Hercegovina parlamentje ezek szerint nem érdeklődik az iránt, hogy velünk találkozzanak, és ezt megpróbálják minden módon akadályozni. Én erről nagyon világosan szóltam a jelentésben. Aztán itt van a 20-as kompromisszum, a véleménynyilvánításhoz való szabadság joga és a média szabadság továbbra is aggodalommal törte minket ennek a helyzete a régióban. Múlt héten boszniai parlamenti kollégáinkkal beszéltünk erről. Itt ugye a sajtónak is szabadon kell tudnia gyakorolni a munkáját, a politikai befolyás, befolyás gyakorlástól mentesen. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, ez pont három és fél perc volt. Most pedig Pikula úrnak adnám meg a szót, aki ugye a parlamenti delegációnk elnöke. Želim prije svega čestitati. Köszönöm szépen, gratulálni szeretnék Préda kollégának, remek volt az együttműködés az állásfoglalással kapcsolatosan. Nagyon összetett a helyzet Bosznia-Hercegovinában, hogyan lehet az ex-Jugoszlávia volt ugye államai közötti együttműködés most meg valósítani. Mi is most a boszniai, bosznia-hercegovinai helyzet. A szerb köztársaságban ugye különböző gazdasági, biztonsági kihívásokkal néznek szembe, de más balkáni országoktól eltérően főleg belpolitikai problémákkal küzd Bosznia-Hercegovina. Vannak Itt rövid és hosszú távú kihívások Bosznia-Hercegovinában, már ami az európai csatlakozási folyamatot illeti. De van egy teher, ami az országra nehezedik, és ez nem, ez nem más, mint a dajtoni megállapodás egyetértést kell kialakítani belül, az országon belül, nem kívülről kényszerítve az országra ezt biztosítani kell a hozzáférést valamennyi nemzetiség számára. Nem lehet itt Törökország, illetve Oroszország befolyását tagadni ezen országra. Kérdés az, hogy Trump orientációja milyen lesz Nyugat-Balkán vonatkozásában. Ez bizonyosan nem elhanyagolható tényező. Köszönöm. Fala, dear colleague. Köszönöm szépen, tisztelt kolléga. Most pedig a frakciók részéről hallgatjuk meg először Szuica képviselőt. Oh, Elnézést, az árnyék jelentéstevők következnek először, úgyhogy Papadakis szúrja szó. Nem, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek, aki figyelembe vett több módosítót is, amelyet mi nyújtottunk be. Ezeket belefoglalta a kompromisszus módosítókba, és fontos, hogy a szociális dimenzióra hangsúlyt helyezett, amely prioritást jelent a bizottsági dokumentumban is. Mostanáig nem kapta meg ez a terület a megérdemelt figyelmet. Az Európai Parlament nem fogalmazhat meg homályos üzeneteket, amely még inkább bonyolítaná a helyzetet az országban és ugye ez egy megosztott, eleve megosztott ország. Szeretném felhívni a ö, figyelmet a már kettes számú ö, módosítóban a nemzetalkotó nemzet koncepciójára. Az én frakciómon belül vita zajlott, és arról beszéltünk, hogy mi is az Európai Parlament célja. Itt az bíróság ítéletét akarjuk tiszteletben tartatni, amely ugye minden ö, polgár számára azok származásától függetlenül azonos jogokat követel, vagy a politikai megosztottságot akarjuk támogatni. Szerintem mindenképpen az első úton akarunk járni, vagy kell járnunk, és ezért kérem a jelentéstevőt, hogy vizsgálja felül az érintett módosítót, és a, ugye itt a 77-es és a 232-es megállap, módosítókról van szó, amelyek a polgárok egyenlőségét emelik ki származásuktól függetlenül. Mindenféleképpen este még tárgyalunk erről a frakcióban. Next for the... Köszönöm a zöldek nevében. Először Rados úr az Alde nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék gratulálni Préda kollégának és a többi árnyék jelentéstevőnek. A, jelentéstevő, a jelentés jól kezeli, illetve ábrázolja a Bosznia-Hercegovina problémáit és az előtt álló kihívásokat. Nagyon sok nyitott kérdés van még, Bosznia-Hercegovina nagyon sok problémával küzd. Például a reformprogram folytatása az egyik kérdés, hogyan lehet biztosítani egy igencsak összetett ország működését, amely egy aszimmetrikus ország, hogyan működhet mindez a jövőben. A jelentésben intézményi reformokról is szó esik, ezek szükségességéről, azonban a körülmények az a tény, hogy Bosznia-Hercegovina nemzetközi megállapodáson alapul ennek az országnak a léte, ugye ezt a megállapodást az USA és Oroszország ösztönözte, és ez nem ad arra reményt, hogy a jövőben a e tekintetben változás történik majd. Tehát kérdés az, hogy mely parlament fogadja el az állásfoglalásunkat. Ez nagyon összetett helyzet. Ugye itt magának az országnak a léte kérdőjeleződik meg, és mint az Európában történik. Tehát ezzel a bizonytalansággal mindenképpen szembe kell néznünk. Az európai intézményeknek inkább jelenlévőnek kellene lenniük egész Nyugat-Balkánon és az országban egyaránt. Köszönöm. Köszönöm szépen. A zöldek nevében Meszerics úr következik. Köszönöm, elnök úr. Igor Soltész kollégám nincs ma itt. Elnézést kéri, kér, mert Szlovéniában akadt elfoglaltsága, és az ő nevében szeretném ismertetni az álláspontját. Szeretnék Préda úrnak, az előadónak és az árnyékentéstevőknek köszönetet mondani a munkájukért és az együttműködésért. Bosznia-Hercegovina egy olyan ország, amely nagyon sok problémával küzd, mint a korrupció, szervezetbűnösség, bűnözés, szólásszabadság hiánya, magas munkanélküliség, nehéz gazdasági helyzet, ami pedig kedvez az agyelszívásnak, hiszen a jól képzettek nem találnak munkát, ezért külföldön keresnek megélhetési lehetőségeket. Ezen kérdések szerepelnek az állásfoglalás szövegében is. Az árnyék előadókkal meg tudtunk kompromisszumos indítványokat is kidolgozni. Támogatom Préda úr megközelítését, a pozitív nyelvezetet, annak ellenére, hogy milyen problémákkal küzd az ország, de bizonyos nacionalista megközelítésű kérdések felülkerekedtek, ezek a szövegben maradtak, a zöldek pedig ezeket nem tudják támogatni. A kettes kompromisszum, például ugye a kettes bekezdés óta az eredeti szövegben, ez egy olyan kompromisszumos indítvány, amely hangsúlyozza az etnikai alapelvet az országban, amely már amúgy is megosztotta az országot, a föderalizmust, a decentralizációt támogatjuk, ami teljességgel elfogadhatatlan a frakciónk számára. Említettem már, hogy megosztott és gyenge az ország, éppen ezért nincs szükség arra, hogy az Európai Parlament egy ilyen megközelítést támogasson, mert ez nem egy előrelépés, hanem éppen ellenkezőleg a zöldek úgy vélik, hogy nem lenne szabad különbséget tennünk a boszniai népek között, az Európai Emberi Jogi Bíróság is foglalkozott különböző ügyekkel. Következésképpen, ha a nyelvezet a kettes kompromisszumban marad, akkor nem fogjuk tudni támogatni az állásfoglalást. Köszönöm. Köszönöm szépen. Hárman jelentkeztek még, akik szeretnének hozzászólni. Ha mindenki egy percben tud felszólalni, akkor azt hiszem, hogy négyen jelentkeztek, de kérnék mindenkit, hogy röviden. Sújca képviselő nastavno na ovo što je rekao kolega, ja upravo želim... Nos, ott folytatnám, ahol hol a kolléga a bajt, és éppen az ellentétét fogalmaznám meg. Egyetértek Préda úrral, ő világos megfogalmazást választott, és nem vonja kétségbe a 2000 14-15-ös vívmányokat a föderalizmussal kapcsolatosan a nyelvezetet világos, tudjuk, hogy milyen problémákkal küzd bosnia hercegovina ugye itt vannak a biztonsággal kapcsolatos problémák, de a fő problémák a belpolitika területét érintik, és eh, a külső tényezők Törökország és Oroszország befolyásához kapcsolódnak. Fontos tehát belső egyetértést kialakítani az országban. Fontos az egyenlőség az összes kisebbség esetében. A horvátok például nem élvezik az összes jogot, amelyet pedig garantálni kellene számukra a Daytoni megállapodás értelmében. Tehát ne legyenek illúzióink, nem szabad elhanyagolnunk Nyugat-Balkánt. Ez maradjon a napi rendünkön. For one minute. Köszönöm, tanok úr. Egy percben, elnök úr. Én is szeretnék gratulálni Pereira úrnak. Mindig egy nagy kihívást jelent, amikor éves jelentést kell készíteni Bosznia-Hercegovináról, és Dayton óta már ugye eltelt egy évtized de a helyzet ennek ellenére olyan, hogy nem különösebben jól működik az ország, az állam a föderáció szintjén. Egyre több jel utal a szecessziós törekvésekre a szerköztársaság részéről, és vannak megállapodások, amelyeket nem hajtottak végre, vannak problémák, amelyek súlyosak, a szólásszabadság és egyebek. Ennek ellenére Bosznia-Hercegovina benyújtotta kérelmét a tanácshoz, remélhetőleg ezt megfontolják majd. Mindannyian reméljük, hogy talán jövőre Bosznia-Hercegovina tagjelölt országá válhat de egyelőre Koszovóval együtt az egyetlen ország, amely még nem tagjelölt, a többiek már azok. Tehát azt hiszem, hogy mindenképpen többet kell tenni Bosznia-Hercegovinának azért, hogy európai tagállamá váljon. Köszönöm szépen. Szenimovics képviselő egy percben. Köszönöm szépen. Én is szeretnék az előadónak, Préda úrnak köszönetet mondani az én, ezért a remek és hatalmas munkáért. Mindig nagyon nehéz jelentést készíteni ebben a témában, de a parlamentben különböző frakciók ülnek, és úgy gondolom, hogy végeredményben ellentmondásos üzenetet fogalmazunk meg. Két dologra szeretnék kitérni. Egyfelől arról beszélünk, hogy van egy ország, amely egy hangon kell felszólaljon, a tanács és a bizottság felé. Egy hangon kell a kérdéseket megválaszolnia, ugyanakkor a föderalizáció szükségességét is támogatjuk, ami Bosznia esetében etnikai alapú federációt jelent, és ami még inkább megosztja az országot aminek az eredménye az lesz, hogy még kevésbé lesz működőképes. Másodszorban pedig arról beszélünk, hogy meg kell őrizni az alkotmányt, a Daytoni megállapodást, amely ugye egyben tartja az országot, másfelől azonban támogatunk olyan módosítókat, amelyek gyakorlatilag megkérdőjelezik a Daytoni megállapodást. Szeretném folytatni azt, amit Préda úr is megjegyzett, támogatni szeretnénk az európai megközelítést, az európai utat az ország számára. Köszönöm szépen. Most pedig az utolsó hozzászólónk, Szovko asszony, aki Boszniából származik. Köszönöm, elnök úr. Horvát képviselőként az Európai Parlamentben Bosznia-Hercegovinából származom, és egész életem során tapasztaltam első kézből azon problémákat, amelyekről beszélünk. Még egyszer köszönöm Preda úrnak én is ezt a jelentést, amely valóban felismeri, hogy melyek a fő problémák Bosznia-Hercegovinában, és ugyanígy említeném a 2014-es és 2015-ös parlamenti állásfoglalásokat is, amelyek a föderalizáció elvét említik, mint egyetlen járható utat annak érdekében, hogy a tényleges alkotmányos struktúrát tisztelben tartsuk az országban. Megértem az érveket, amelyeket egyes kollégák felsorakoztattak, de 25 évvel a boszniai háború után azt hiszem, hogy gyakorlatias megoldásokat kellene keresnünk, és le kellene vonnunk a tanulságokat a téves politikákból, amelyeket alkalmaztak ebben az országban. Nem olyan megoldást kell keresnünk, amely kivitelezhetetlen az országban, hiszen a horvátok, bosnyákok, ezen etnikai közösségek tiszteletet érdemelnek, és talán majd, ha ez az, unió, ez az ország egyszer az unió tagja lesz, akkor képesek leszünk más kívánomokat is részletezni, amelyeket most megfogalmaztunk itt a teremben. Köszönöm szépen. Christian Preda szeretné összefoglalni az elhangzottakat. Nos, a bizottságot senki sem bizottságos senki sem intézett kérdést, kérdést parancsoljon. Ami a Constituent People a nemzetalkotó nép kifejezést illeti, ami az alkotmányban is szerepel, ez tudjuk, hogy diszkriminációt idézett elő, etnikai alapon való diszkriminációt, és erre két a Pilaf ítélet is utal. Tehát amire szükség van most az az, hogy az etnikai vonatkozású elemeket csökkentsük az alkotmányban. A Daytoni megállapodás, a Daytoni alkotmány jó volt annak idején, de nem megfelelő ahhoz, hogy Bosznia csatlakozzon az Európai Unióhoz, tehát összhangba kell hozni az európai joganyaggal, amely az állampolgárok egyenlőségét hirdeti. Köszönöm szépen, végezetül pedig az előadóhoz fordulok, hogy összekívánja foglalni az eddigeket. Köszönöm Elnök úr, köszönöm a kollégáknak a hozzászólásokat. Először is elmondanám, hogy sajnálattal hallottam azt a tényt, hogy a szorajevói látogatásunk alkalmával Zvjanovics asszonyjal nem tudtam a szerb köztársaság részéről találkozni, mert a szerb ott a Republika Szöbszkát is bele kellene vonni ebbe a folyamatba. Meghívtam tehát, hogy jöjjön el majd Brüsszelbe. A második dolog, az amerikai nézőpont. Továbbra is együtt kell működnünk az amerikaiakkal. Ezen elmúlt években elért megállapodás alapján fontos, hogy egyetértsenek az amerikaiak azzal, amit mi teszünk, hiszen nem lenne értelme, hogyha a konfrontációba bocsátkoznánk az amerikaiakkal Bosznia kapcsán. Aztán remélem, hogy a szocialista frakcióbeli kollégák megszavazzák majd a kompromisszumokat, tudatában vagyok annak, hogy még mindig van egy néppárti többség, egy konzervatív, liberális többség, mint amikor megszavaztuk az Európai Parlament elnökét. Jó magam azonban szeretnék továbbra is együttműködni a szocialista frakcióval, beleértve a nemzetalkotó nép koncepcióját is, amely az összes belső állásfoglalásunk része. Végezetül elmondanám, hogy az ülés előtt az Alkotmányügyi Szakbizottság ülésén vettem részt, és az egyik probléma, amiről ott szó volt, a mandátum megosztás Brexitet követően beleértve az új tagállamok hipotézisét, és ezen összefüggésben Bosznia-Hercegovina megemlítésre került, 11 mandátumot kapna az ország csatlakozás után, legyünk tehát optimistábbak, kicsit felejtkezzünk el a néppárt és a, a bosznia és horvátországi néppárti viszályokat. Köszönöm a támogatást. Thank you. Köszönöm szépen. Erről a jelentésről szintén holnap fogunk szavazni, ahogyan azt tudják. És akkor áttérhetünk a hetes napi rendi pontra jelentés a bizottság Macedónia volt Jugoszláv köztársaságról szóló 2016. évi jelentéséről. Első alkalommal vitatjuk meg ezt a jelentéstervezetet. És ahogyan az már hagyomány itt a bizottságunkban, szeretném megadni a szót az előadónak, Ivo Weigelnak, hogy röviden ismertesse ezt a tervezetet. Um, what have we... Mennyi időnk is van? 13 percet tudunk elkülöníteni ennek a témának, tehát ha lehet, akkor 5 percben kérném. Spoštovani kolegi, jaz, jaz ne bom... Mi... No, this is the first consideration. Nem, most első alkalommal vitatjuk meg. Második um, esetben, ugye második megvitatásnál három perc jót, az első alkalommal öt perc, hiszen mit nagyon nagyon nagyvonalúak vagyunk, tehát kérem. Tényleg. Jaz ne bom povzemal. Köszönöm, elnök úr. Összefoglalnám ezt a jelentést, amit mindenki megkapott. Szeretném tudni, hogy milyen kommentárjaik vannak a kollégáknak. Sokkal inkább azok érdekelnek, mint az én kommentárjaim, amik már amúgy is megtalálhatók a jelentésben. Az alapvető kérdés, tehát Macedónia vonatkozásában évek óta már a következő lehetővé tesszük ezen országnak, hogy előrelépjen a csatlakozási folyamatban, vagy ott marad majd, ahol van, a várószabában, ahol már régóta időzik. Macedónia számára évek óta már megállapítottuk, hogy a számos tagjelölt ország közül a legjobban Macedónia felel meg a kritériumoknak, és a közös joganyaghoz legjobban ez az ország idomult, de ez nem volt elégséges a csatlakozási tárgyalások megkezdéséhez. Ezért a, bizot, a bizottság a csatlakozási tárgyalások megkezdését feltételhez kötötte, és ezt meg említjük a jelentésben is, és az a feltétel az előrehozott parlamenti választások megtartása volt, erre sor került, és az összes megfigyelő szerint korrekt módon került sor a választásokra, voltak apróbb szabálytalanságok, de általánosságban súlyosabb eseteket nem állapítottak meg. Ugyanakkor sajnálatos módon Macedónia mostanáig még nem rendelkezik új kormányjal. Az új kormány megalakítása nagyon összetett folyamat lesz. Az opciók között szerepel a legkevésbé rokon szemves ö, opció, az pedig az lenne, hogy meg kell ismételni a választásokat, és ez ezen ország vonatkozásában azt jelenteni, hogy tovább ö, megy a válság, tovább is fennel a válság. mely válság megoldás érdekében az Európai Unió nagyon sokat tett, nagyon ugye megállapodás született, amelyben szerepelnek a kötelezettségvállalások, többek között az a tény, hogy az összes politikai párt az ország érdekét helyezi az egyedi vagy a párt érdekek elébe. Egy másik fontos pontja az említett megállapodásnak a speciális ügyész hivatalának, intézményének létrehozása, akinek a feladata az lesz, hogy a lehallgatási ügy szabálytalanságait felderítse. Aztán itt van még néhány pont ugye a menekült válság megoldásában betöltött pozitív szerepére mutatunk rá az országnak, arra, hogy javul a külpolitika az EU politikához való igazításának ügye, és békemissziót is fel ö, említjük, azonban a média függetlenségében vannak problémák, korrupció is van az országban, gyűlöletbeszéd, a kisebbségeket jobban kellene védeni, és az Ohridi Egyezmény megalapít, meg, végrehajtását is javítani kell. Aztán itt van még az igazságügyi reform. Macedóniának mindenképpen a támogatásunkra van szüksége. Az ország előrelépése az európai stabilitást erősíti általánosságban. A jelentésben megtalálják a jelentéstevő álláspontját, azaz, hogy a tárgyalások kezdetét nem szabad bilaterális kérdések, mint például a névkérdés megoldásához kötni. És eh, a jelentés felhívással is fordul az Európai Bizottság felé, annak érdekében, hogy eh, segítsen a névkérdés megoldásában az ENSZ-szel együttműködésben és más jelentős nemzetközi szereplőkkel együttműködésben, hogy végre megoldás szülessék ebben az ügyben. Köszönöm, egy percet meg is takarítottam Frekenstein kolléga számára. Thank you. Köszönöm szépen, Weigel úr. Most pedig megadom a szót az elnöknek, a Fájron parlamenti delegáció elnökének, Alois Péterlének. Jócsi, kötémú temu, kari eh, realisztikus. Köszönöm, elnök úr. Ahogyan Weigel jelentéstevő realista módon bemutatta, Nos, ehhez mit tettek hozzá még delegáció vezetőként? Ez a tagjelölt ország jelentős előrelépéseket tett megfelelt a megállapodás kritériumainak, ugyanakkor egy feszült belpolitikai helyzet uralkodik az országban, amiatt is, mert az alkotmány nem szól világosan, nem lehet tudni még például azt sem, hogy ki lesz az új kormányfő, és a korrekt módon lebonyolított választások után az lenne Macedónia érdeke, hogy létrejöjjön végre egy kormány és egy delegáció, amely a mi parlamenti delegációnkkal együtt tud működni, és az európai integrációval kapcsolatos munkát előre tudja vinni. Összetett ez a helyzet, egy hosszú padhelyzet folyamánya, vagy azt követi, Ugyanakkor elégedettek lehetünk, ha a tagjelölt ország ebben a feltételhez kötött státuszban marad, ugyanis továbbra is fennáll a lehetőség a tárgyalások megnyitására, amennyiben a feltételek teljesülnek, és természetesen az ország gomulik, hogy ezt megteszi-e. Azt hiszem, hogy ahogyan a jelentéstevő is elmondta, valóban érdeke ez a régiónak, nem csupán a régiónak, hanem az egész Európai Uniónak, hogy ez a padhelyzet feloldódjék, nem csupán belül, az országon belül, hanem azon kívül is. Köszönöm szépen. Az árnyék jelentéstevő következnek. Először Kelem Mulla néppártól másfél percben. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék gratulálni Weigel kollégának a remek munkájához. Ez a jelentés kiegyensúlyozott és konstruktív, konstruktív jellegű. Nincs sok hozzátenni valóm a koncepcióhoz, ugyanakkor a gyorsan változó helyzet szükségessé tesz további betoldásokat, de biztos vagyok abban, hogy könnyen kompromisszumra jutunk, találunk kompromisszumokat. Egyetértek a két előttem szólóval abban, hogy az EU integráció fenntartása komoly kötelezettségvállalást tesz szükségessé a felektől, ugyanakkor az EU részéről is. Úgy gondolom, hogy a reformok és a kormányalakítás után lehetségessé kell váljon a csatlakozási folyamat újralendítése, a hivatalos csatlakozási tárgyalások megkezdése, tudván, hogy vannak még a szomszédokkal függőben levő kétoldalú kérdések, amelyek nem szabad, hogy akadályozzák ezt a folyamatot, ezeket a végső szakaszra kell hagyni. A jelenlegi padhelyzet fenntartása a belső helyzetre is komoly hatással volt, ahogyan azt Weigel kollega a negyedik bekezdésben megjegyezte, és még egy megjegyzést tennék. Kulcsfontosságú megértenünk, hogy a választások nem feltételi, feltétlenül jelentik a prezenyői megállapodás végét, amint a, nemzet, a nemzeti megbékélési folyamatot fenn kell tartani, és a parlamentnek hangsúlyoznia kell, hogy az aláíró fele ki kell tartsanak a megállapodásban foglaltak mellett a jövőben is. Köszönöm szépen. Pikula úr az SZND részéről. Köszönöm szépen, gratulálok Ivo Weigelnek a végzett munkáért világos álláspontot fogalmaz meg ez a szöveg. Vannak persze megosztottságok, feszültségek ebben az országban. Macedóniában a parlamenti választásokat követően stabilabb most az ország az EU-nak köszönhetően, és az Euró európai parlamenti képviselők erőfeszítéseinek köszönhetően, akik ezt a prezsőmői megállapodást lehetővé tették. rendkívüli a helyzet, a polgárok ezt a rendkívüli helyzetet már két éve megtapasztalják. Ebben a helyzetben kell előrevinni a reformokat, és lehetővé tenni a speciális államügyi számára, hogy független módon működjék, csökkentse a politikai befolyást a közigazgatásban és a médiában, hogy felépjen a szervezet bűnözés ellen, és javítsa a jogalkotás helyzetét. Nagy a befolyás a biztonságot illetően is, az ország nagy szerepet vállal a menekült válság megoldásában. A gazdasági helyzet stabil, de nagy a munkanélküliség a nők és a fiatalok körében. Remélhetőleg a kormány alakítás politikai diszkrimináció nélkül fog megtörténni, és új pártok is lehetőséget kapnak a régi kudarcot vállott régiek helyett. Tának úr másfélpercben. Then we go to the UNDL group, Mrs. Sakura Fasson. Sorry. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω τονίσει πολλές φορές ότι η πολιτική της επιβράβευσης όλων αυτών... των. Nos, να felhívni a figyelmet arra tényre, hogy a kárpótlás politikája az egész országot érint, és nagyon sok elem van itt a jelentés tervezetben, sok mindenről szólt a jelentéstevő Weigel úr, de ezeket csak, ezeket az elemeket csak nehézen lehet alkalmazni. Ugyanis az ország 2001 óta a legsősabb válságát éli át politikai válságról is szó van. Ugye itt a szöveg utal a tavalyi választásokra, ugyanakkor nem sikerült kormányt sem alakítani, és mindez azt mutatja, hogy a politika nem tud kompromisszumokat kötni az országban. Láthatjuk a gazdasági problémákat, és hiányzik a politikai szendék, hogy leküzdje ezt a gazdasági problémát, és a jogszabályokat nem alkalmazzák. Ami pedig a korrupciót illeti, nincs megfelelő jogalkalmazás. Itt utal a szöveg az igazságszolgáltatásra, a média helyzetére, arra, hogy büntetlenség uralkodik minden területen, és a kopenhágai kritériumok sem kerülnek tiszteletben tartásra. Mindezen tényeket nagyon komolyan figyelembe kell venni. Azt hiszem, Weigel úr hibát követett el, amennyiben nem semleges álláspontot foglal el ezen kérdéseket illetően. Azt hiszem, hogy ez az álláspont nem teszi lehetővé, hogy megoldjuk a helyzetet, továbbra is hozzájárul az ország rossz helyzetéhez. Nem lehet így a jogállamiságot, a jogok tiszteletben tartását erősíteni, csak a nacionalizmus erősödik, és figyelmen kívül hagyják a jószomszédi kapcsolatokat. Végezetül jelentéstevő úr progresszív módon kell fogalmazni. Köszönöm elnök úr. Thank you. Jó, Meszeri Csúr következik a zöldektől. Én most ennyit, azt mondanám, hogy ennyi itt a jelentéste vagyok ezen témával kapcsolatban. Nagyon profi és kiegyensúlyozott jelentéssel van dolgunk. Nagyon kevés dolgot tudok most csak felhozni, mert már a, mert egyetértünk a tervezettel. Úgy véljük, hogy ahogy a szöveg is kimondja, a két oldalú vitákat, két oldalú viták nem akadályozhatják a tárgyalások megnyitását. Annak több akadálya is van, de szerintem ezeknek a vitáknak nem kéne ilyen akadályt jelenteni. Úgy véljük, hogy egy nemzetközi döntőbíróságban lehet ezeket a kérdéseket a legjobban megoldani. Második dolog, Macedónia. Macedónia ugyanúgy, ahogy a nyugati Balkán többi országa fellépett a szervezett bűnözés és a korrupció ellen, úgy véljük, hogy egy regionális stratégiai tervre van szükség, megerősített együttműködéssel, hogy ezen két jelenség ellen hatékonyabban tudjanak fellépni, és akkor talán reményteljesebb lesz az eredmény. Még egy dolog. A Berni egyezményre vonatkozó bizottság a víz erőművek kérdés, és általában a természetvédelem is egy eléggé problémás kérdés a Balkán nyugati részén. A nemzeti parkok területén a vízerőművek építését föl kell függeszteni addig, amíg nincs meg a környezetvédelmi hatástanulmány. Erre vonatkozóan lesznek majd módosítói. Jó. Még öten jelentkeztek, mindenkinek egy perc lesz. Préda úr az első. Nagyon köszönöm, elnök úr, szeretnék gratulálni Ivo Weigelnek a munkájához, aki a jelentés elején fontos pontokat említ, fontos a szükséges reformok végrehajtása, az EU-hoz való közeledés, a mély politikai válság megoldása, mely az eddigi vívmányokat veszélybe sodorja, Ugye a polarizáció a politi- politikai megosztottság, mindez azt mutatja, hogy egyfajta helyzet alakult ki valamennyi reform agenda tekintetében, és azt hiszem, hogy ezen kontextusban fontos visszatérni a tárgyalóasztalhoz, kormányt alakítani és komolyan megkezdeni a munkát, annak érdekében, hogy Macedónia újra visszatérjen az Európába, Európába vezető útra. Azt hiszem ez a legfontosabb üzenet, amelyet ezen, or, ezen évi is közvetíthet. Köszönöm. Fleckenstein. Fleckenstein úr, a szocialistáktól. Danke. Én is szeretnék köszönetet mondani Weigel úrnak a jelentéséért. Egy aktuális pontot szeretnék ehhez hozzátenni, ugyanis vannak arra vonatkozó híresztelések Macedóniában, hogy a parlament a parlamentnek és a bizottságnak nem számít, hogy ki kormányoz az országban egészen addig, amíg biztosított egy egyértelmű többség, hogy most a konzervatívok kormányoznak albán pártokkal, vagy a szociáldemokraták és az albán pártok. Ez nem lényeges. A lényeges az, hogy stabil kormány legyen az országban, amely visszatalál az európai útra, és a reformokat, ahogyan azok a presenyói szerződésben szerepelnek, komolyan végig vezeti. Például nem tesz keresztbe a főügyésznek, hogyha szeretnének közelíteni, közeledni az Európai Unióhoz, erről van szó, ez a fontos, ezt támogatjuk, nem arról van szó, hogy bármelyik oldalt támogatnánk a másikkal szemben, hanem kitartás az európai úton mindenki számára, ez lenne a fontos. Köszönöm, Papadakis úr, a szó. Ευχαριστώ,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 Aztán fölmerül a menekült probléma is, a határok lezárása, és ugye a menekülteknek jó része végül Görögországba kerül. Az imperialista stratégiákat nem tudjuk támogatni, nem lehet ilyen rendszereknek eh, működtetni az egész út. Kefalo Jannis úr következik. Köszönöm, elnök úr, két dolgot hadd mondjak. A negyedik oldalon, a negyedik A pontban a Macedónia parlamenti választásokról szól, és azt olvashatjuk itt, hogy nagyon nagy volt a részvétel. Aztán 17. 17. bekezdés a hatodik oldalon, aztán hetedik oldalt, 82-es bekezdés, utána nemzetközi együttműködésről van szó. Nos, én is utalnék arra, amit Tejeni úr mondott a múlt héten szerdán. Most ugye már az Európai Parlament nevében nyilvánulhat meg. Az ország elnevezése nemzetközi neve nem más, mint a FIROM, tehát Macedónia korábbi Jugoszláv köztársaság. A jelentés címe pedig ugyanezt a címet adja meg, de aztán a szövegben a Macedónia szó önmagában is szerepel, tehát a volt jugoszláv köztársaság nem szerepel. Aztán azt is olvashatjuk itt, hogy a vitákat, a viták nem jelenthetnek akadályt a csatlakozási tárgyalások megkezdésében. hadd mondjak el még valamit, és ez az utolsó gondolatom, ez egy nemzetközi kérdés, nem kétoldalú probléma. Éppen ezért mindenképpen utalni kell az ENSZ 817-es és 845-ös 2013-as határozataira. Epidemius úr következik a függetlenektől. Köszönöm szépen, elnök úr! Én is szeretném hangsúlyozni azt, hogy a jelentésben ugye szó van kétoldalú különbségekről, nem szabad, hogy ez megakadályozza a, tárgyalási, a tárgyalások megnyitását. Az elnevezés ugye egy elég komoly konfliktus, de utalni kér is arra, amit az előbb a kolléga mondott, ez nem kétoldalú probléma, ez nemzetközi probléma. Az ENSZ biztonsági tanácsa megpróbálja valahogyan ezt a problémát megoldani, és Macedónia volt jugoszláv köztársaságként utalnak az országra, nem pedig macedón köztársaságként. De valójában Macedóniának a ellenvéleménye miatt akadnak meg a tárgyalások. Múlt héten, amit Tajani úr mondott, az valószínűleg nem fogja segíteni azt, hogy előre haladjunk ebben a kérdésben, és úgy asszony következik. Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani Weigel úrnak a véleményért, illetve elkötelezettségéért is. Ez nem csak ezen jelentés kapcsán volt érezhető, hanem általában nagyon el, elkötelezett Macedóniával kapcsolatban. Mace- ö, úr elmondta, hogy nem csak a kormány véleményét kell figyelembe venni, független attól, hogy ki van kormányon Macedóniában, a regionális együttműködést mindenképpen hangsúlyozni kell, regionális együttműködés nélkül nem lehet bejutni az EU-ba. A kétoldalú kérdést, illetve kétoldalú avagy nemzetközi kérdést, az elnevezés problematikáját is mindenképpen meg kell oldani. Aztán a Bulgáriával való konfliktust is mindenképpen meg kell oldani, reméljük ezt is sikerül elérni. Stabil kormányra van szükség Macedóniában, amely képes arra, hogy a reformokat kieszközöljön, megvalósítson, illetve nagyon fontos a 2005-ös megállapodást is végrehajtani. El. Gáller úr, én 99 óta vagyok itt képviselő, és Macedónia elnevezésével kapcsolatban ugyanazokat a vitákat hallom. Egy, az egyik oldal azt mondja, hogy Görögországnak vétójoga van a tárgyalások elkezdéséről, a görög kollégák pedig függetlenül a frakciótól mindegy véleménye vannak. Az EU többi része viszont ezt az országot Macedóniaként hívja. A két oldalú kapcsolatokban? Igen. Az újságokban mindig Macedóniának hívják ezt az országot. Kérem, vegyék tudomásul, hogy önök el vannak szigetelődve, de tudjuk, hogy vétójoguk van, már negyed évszázada itt tartunk, és valószínűleg negyed évszázad múlva is itt tartunk. Ez sajnálatos a macedónok miatt, hiszen az, a macedónok érdekeit kéne előtérbe helyezni, nem pedig a történelmi vagy mitológiai okokra kell ezt visszavezetni. Bizottság szeretne valamit mondani? Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, megköszönöm Weigel úrnak a jelentés tervezetét, illetve az egész éves munkáját. Most talán mindennél fontosabb, hogy összefogott legyen az az üzenet, amit Macedóniának elküldünk. 2016-ban mi is készítettünk egy jelentést, egy országjelentést. Tavaly politikai válság alakult ki Macedóniában aggájainkat fejeztük ki azzal kapcsolatban, hogy visszacsúszik ez az ország igazság, az igazságszolgáltatás és más szempontok alapján. Nagyra értékeljük a parlament munkáját. Weigel úr, Flankenstein és Kukán úr különösen elkötelezettek, volna, elkötelezettek voltak, és Hán biztossal egyetértésben nagyon sokat tettek azért, hogy a fogvatartottokra vonatkozó megállapodás megszülessen, és ezt végre is hajtsák. Ez jó kezdet. Most stabil kormányt kell kialakítani, illetve nagyon fontos az, hogy a, ellenzék, illetve a kormány kéz a kézben megpróbálja leküzdeni a hátrányt. Nagyon fontos az, hogy a prioritások, prioritásos területeken mi hamarabb reformokat hajtsanak végre, illetve hogy megfelelő megfelelő finanszírozással és kapacitással lássák el az ügyészséget. Úgy gondolom, hogy az elnevezés problémájában olyan megoldás kell, ami mindkét félnek megfelelő. Megpróbáljuk ezt a segítségét megadni, hogyha ezt kérik a felek. Még egy dolog, feltételes ajánlást tudunk adni. Egyértelműek voltunk azzal kapcsolatban, hogy mit kell tenni az országnak azért, hogy közeledhessen az EU-hoz, Természetesen a továbbiakban is figyelni fogjuk a fejleményeket, segítünk az országnak, és természetesen tájékoztatjuk az Európai Parlamentet is. Köszönöm. Elnök, van-e a jelentéstevőnek még záró megjegyzése? Igen, köszönöm, elnök úr. Za beszéde podpore, autorjú. Köszönöm szépen, szeretnék köszönetet mondani. A kollégáknak köszönöm a támogató szavakat, ezen jelentéssel kapcsolatban, és minden módosítót szívesen veszek. Még egy dolgot hadd mondjak, ami az ország elnevezését illeti, hogy vajon ez kétoldalú világpolitikai vagy nemzetközi kérdés ez. Szerintem ezt a kérdést nem is kell föltenni. Úgy vélem, hogy ezt a problémát mi hamarabb meg kell oldani, és azt kérem, hogy az Európai Unió nagyobb szerepet vállaljon ennek a kérdésnek a megoldásában. Ezt a kérdést nem hagyhatjuk csupán az ENSZ-re. Az ENSZ elég messze van, Macedónia viszont elég közel az európai realitás mesdjéjé, és hogyha megakadályozzuk azt, hogy Macedónia közel legyen az EU-hoz, annak lehet, hogy majd magasára lesz. Értem a görög kollégákat, akik elmondták, hogy milyen fenntartásaik vannak. Megértem az agályaikat, megértem az érveiket. Én mindent megértek, amit ők elmondtak, de sajnálatos módon el kell azt mondanom, hogy az európai parlamenti képviselők nagy része beleértve a Balkánon lévő országokat is, nem így gondolunk, nem így gondolkodunk erről, meg kell érteni a realitást. Február 7-én délben van a módosítók benyújtásának határideje, és február 8-án lesz a szavazás. Nézzük a következő napi rendi pontot. Montenegro. Tenok úr, következik a jelentéstevő 3,5 perc. Actually, this is the first consider- Valójában ez az, e, a, az első eszmecsere, úgyhogy 5 percre lenne szükségem. Igen, megvan az 5 perc. 5 évvel ezelőtt kezdte el Montenegro a tárgyalási csatlakozásokat. A 36, a 36 fejezetből 26-ot megnyitottak, hármat már zártak, úgyhogy nagyon erős ez a, ez a tagjelölt státusz. Nagyon jól haladnak a tárgyalások. A legfontosabb területeken, 23-as, 24-es fejezet belügyek, illetve igazságügyi rendszer, itt egyértelműek a reformok. Mióta tavaly jelentést készítettem, azóta parlamenti választásokat tartottak Montenegróban, más a miniszterelnök, Brankovic úrral múlt héten találkoztam, és egy NATO-hoz való csatlakozási jegyzőkönyvet is aláírtak meg választás, a választási törvények kapcsolatban reformok történtek, és azt hiszem, hogy még az Egyesült Királyságbeli törvényeknél is jobb lett ez az új törvény, az ellenzéki, az ellenzéki szervezetek esetében visszaélések történtek a választások előtt és úgy tűnik, hogy közigazgatási előnyökre tett szert, ilyeténképpen a kormány párt, ez, erre vonatkozóan azért voltak agályok, de a választási megfigyelők mind úgy nyilatkoztak, hogy tisztességes választások és tiszta választások voltak, ami ami a külső hatásokat illeti a választásokra. Voltak azért fenntartások a média beszámolókkal kapcsolatban, de összességében nem túl súlyos a helyzet. Nos, Gyukanovics korábbi miniszter elnök urat megtámadták, támadások érték külföldről, ez való, ez, ezek ugye tervek voltak csak, de sokan úgy gondolták, hogy ezek valós fenyegetségek, Oroszország és más régióbeli országok is megpróbálnak hatást gyakorolni, vagy befolyásolni Montenegróra. Nem szabad azonban semmilyen képpen eltéríteni Montenegrót a NATO-hoz való, illetve az EU-hoz való csatlakozáshoz Fontosnak tartom, hogy a demokratikus parlamenti folyamatok során történjen ez. Sajnálatos, hogy az ellenzék bolykottálja a parlament üléseket, és nem tesz jót a montenegrói demokratikus intézményrendszernek és folyamatoknak. Most is arra törekszem, hogy megfelelően kiegyensúlyozott jelentés szülessen, amit minden frakció tud támogatni a korábbi években, és ugye már 7 éve vagyok ennek az országnak jelentéstevője. Az elmúlt 7 évben mindig sikerült megtalálni a jó konszenzust, és nagy többséggel támogatták, támogatták a Montenegro jelentés. Itt mind, innen mindig jó híreket kapunk, és alapvetően egyértelmű az ország haladása. Idén tervezi Montenegro, hogy csatlakozik a NATO-hoz, ezt támogatjuk, az EU és a NATO, ugye két különböző intézményrendszer, de Montenegró szempontjából a kettő együttesen jelenti az euróatlanti tengelyt, illetve útirányt, főcsapást. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy támogassuk ezt a menetrendet, főleg most, hogy kormányváltás volt az USA-ban. Remélem, hogy a jelentés erre utal majd. Egyébként tavaly elég sok kérdője merült fel, hogy a nato bele kell -e venni a jelentésükbe. Várom az árnyék jelentéstevőktől és a többi frakciótól az erre vonatkozó észrevételeket. Köszönöm. Mayer képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Tehát uh, Annelies Dodds uh, nevében szeretnék köszönetet mondani az előadónak, Charles Tanoknak a munkájáért, és um, számítok majd várom a tárgyalásokat vele és az árnyékentéstevőkkel. Módosítókban szeretnék kulcsfontosságú kérdésekre rámutatni, főleg az emberi jogok, illetve a környezetvédelem, a szólásszabadság és a gazdaság helyzetére. A legutóbbi ODIHR választási anyagból is az derül ki, hogy az ellenzék és a kormányzat is szorosan együttműködjön az ajánlások megvalósítása érdekében, biztosítva azt, hogy hiteles és átlátható legyen a választási folyamat. A parlament bolykottálása ugyanis egy aggasztó folyamat. Montenegrónak minél hamarabb túl kell emelkedni ezen a helyzeten, és ki kell vizsgálni a támadásokat. Fontos az EU tagság a montenegrói nép számára. Több mint 60%-uk támogatják ezt. Mindkét partner, az EU és Montenegró is együtt kell dolgozzon ezen közös cél érdekében. Köszönöm. Most pedig az árnyékentéstevőket hallgatjuk meg. Először a néppárt részéről Suica képviselő következik. Kovácsev tevő nevében. Elnézést kér Kovácsev úr, amiért nem tud itt lenni, és gratulál Tanok úrnak egy ezen kiegyensúlyozott jelentéshez. Montenegro egy sikertörténet a Balkánról, és jó példát mutat a déli és keleti tagjelölt országok számára is, amelyek sajnos nem mutatnak ilyen reform tempót. Ugyanakkor az országnak még mindig vannak komoly problémái, amelyekkel meg kell birkóznia. Kovacsev úr véleménye szerint vannak gazdasági problémák, a korrupció magas szintje, a szervezett bűnözés, az igazságszolgáltatás politikai befolyásolása, a pénzmosás, a terrorizmus finanszírozás, illetve a magas munkanélküliség. Ugyanígy a választási jogszabályt is át kell ütetni a gyakorlatba, és az összes politikai fél konstruktív politikai párbeszédbe kell e, bocsátkozzon. A gazdasági kritériumoknak eleget kell tenni, és a verseny nyomással is meg kell birkózni. Magas az államadóság szintje is, az adminisztrációt, az igazságszolgáltatás reformja is várat még magára. Történt már előrelépés a szervezett bűnözés és a korrupció elleni küzdelemben, de további lépések szükségesek. Fennállnak még problémák az emberi jogok védelmével kapcsolatban, a külső dimenzióval kapcsolatban pedig Montenegro a külpolitikáját továbbra is össz, tovább összhangba hozta az EU külpolitikai célkitézéseivel, és az amerikai szenátus is jóvá hagyta a Montenegró nato való csatlakozását. Még egyszer köszöni Kovacsev úr, Tenok úr kitűnő munkáját. Papadaki szóra az SND részéről. Nos, először is elnézést szeretnék kérni Andrulaki szó nevében, aki nem tudott ma eljönni, Montenegro példaértékű a Balkán számára, és um, ezt a dinamikát fel, fel kell tartanunk. Sajnos azonban vannak uh, olyan események, mint a választások napján bekövetkezett uh, támadás, illetve az ellenzék uh, helyzete aggasztóak a parlament számára. Nem lehetséges, hogy a politikai instabilitás most véget vessen az eddig elért eredményeknek. Éppen ezért fel kell tárni, hogy mi is történt ezen merénylet kapcsán, és az ellenzéknek is részt kell vennie a normális parlamenti folyamatokban. Ugyanakkor úgy tűnik, hogy Montenegro európai perspektíváját mindez különösebben nem érinti. Pénteken meghoztak bizonyos döntéseket, és láthatjuk, hogy az európai joganyaghoz való közeledés továbbra is prioritást élvez Montenegro számára. Továbbá meg kell hozni még bizonyos intézkedéseket a fiatalok munkanélkülisége elleni küzdelemben, ami pedig a NATO-t illeti, Ne feledjük, hogy a NATO-hoz való csatlakozás vagy nem csatlakozás nem befolyásolja az EU tagságot. Köszönöm én is Tanuk úrnak a jelentést, és egyébként elő fogunk terjeszteni bizonyos módosítókat a már említettekhez. Most pedig az Alde nevében úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani tanuk úrnak ehhez a, a kitűnő együttműködéshez. Montenegro az az ország, amelynek a helyzete a legjobb a csatlakozás szempontjából, noha vannak bizonyos stratégiai fontosságú problémák. Ott van például az igazságszolgáltatás függetlensége, a korrupció, a médiaszabadság és a választási folyamatok is nehézségekkel szembesültek, még akkor is, hogyha végül sikeres volt demokratikus fejlődésemben keresztül az ország. És szeretnék hangsúlyozni valamit, azt a feszültséget, amelyet most megér az ország, és amely megakadályozza azt, hogy hatékonyan működjön. Szeretnék eh, utalni az intézmények elleni támadásra, amelyre a választások napján került sor. Ennek más is lehetett volna a kimenetele. Végződhetett volna akár egy felkelésben is, és eh, egy sokkal súlyosabb válságba is dönthette volna az országot. Úgy gondolom, hogy ennek a lehetősége továbbra is fennáll, hiszen az ellenzék, ott van ugye az ellenzék bolykotja, valamint a nemzetközi beavatkozás is. Éppen ezért a vizsgálatnak megfelelően kell zajlania, hogy sikerüljön megállapítani, hogy mely volt az a kéz, amely kívülről vagy belülről mozgatta a rugókat. Köszönöm szépen, nem jelentkezett senki más. Elnézést, parancsoljon. Meszerics, Mr. úr. Thank you, Chair. I'm also again standing in for... Köszönöm szépen, én is Lunacek asszony nevében ugrottam be, aki az árnyék jelentéstevő, de nem tudott ma sajnos eljönni, ezért elnézést kérünk. Először is Lunacek asszony szeretne köszönetet mondani az előadónak a jelentés tervezetért, csak néhány aspektust szeretnék felvázolni most. Osztjuk az előadó abbéli aggájait, hogy mi is történt a támadás során, és az orosz fél is megpróbálja befolyásolni az eseményeket, ami rendkívül aggasztó, és az is aggasztó a miniszterelnök elleni támadás mellett, hogy a kormányzat blokkolta a közösségi oldalakat Montenegróban, ami előfordulhat egy olyan országban, mint Oroszország, de nem egy NATO tagságra törekvő országban. Ami az ötös bekezdésben szereplő pontokat illeti, jó, hogy a felvételekről, az audio felvételekről szó esik, de említhetnénk másokat is, mint például a Telekom, amely fontos ügyek ugye mai napig sem tisztázottak, és itt egy egész hosszú listát is megemlíthetnénk. És talán még egy szót a környezetvédelemről. Köszönjük az erre vonatkozó jó megfogalmazást. Talán egy utalnunk kellene az EU jogszabályokra, amelyek alkalmazandóak Montenegróban, valamint a vízelő művekre is, a nyugat-balkáni országokhoz hasonlóan. Ezen a területen Montenegró olyan, mint a vadnyugat, és ennek a helyzetnek véget kell vetni. Végezettől pedig a Skádár tavak is külön figyelmet igényelnek. Köszönöm szépen. Még valaki jelentkezett, Kukán úr a néppárt részéről. Chairman, uh, Köszönöm, elnök úr. Hálás köszönet a jelentéstevőnek. Köszönjük, hogy a Montenegró integrációs folyamatnak ennyire elkötelezett híve. Tavaly októberben Montenegro EU barát kormányt választott, és folytatja ezzel az EU felé való menetelést. Rendkívül fontos az ország stabilitása és biztonsága érte, e, szempontjából ezt, ezt mindenképpen támogatjuk. Nagyon fontos az is, hogy a polgárokat támogassuk ebbéli elkötelezettségükben, ugyanis az EU támogatottság 80% az EU-ban. Az ellenzék sem bolykottálja a parlamenti munkát, reméljük, hogy ez hamarosan megváltozik, hogy megfelelően tudjanak haladni a parlamenti napirendben. Az ellenzéknek a parlamenten belül kell fellépni, nem a parlamenten kívül. Úgy véljük, hogy a reform folyamat iránti érdekeknek kéne mindenképpen felülemelkedni. Igazságügyi reform, szervezetbűnözés elleni harc, sajtó, szabadság, illetve a környezetvédelem, ezek a legfontosabb prioritások. Arra is döntött Montenegro, hogy NATO csatlakoznak, mi ezt is támogatjuk. Oroszországnak megnőtt az étvágya ebben a régióban, de reméljük, hogy Montenegro azért még a NATO tagjával válhat. Elnök, sajnos kétszer senkinek nem tudom megadni a szót, a bizottság következik. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt európai parlamenti képviselők. Tenók úrnak szeretnék gratulálni a Montenegróról szóló állásfoglalása miatt. We very much appreciate that the European integration is a key policy priority for... Nagyon fontosnak tudjuk, hogy tartjuk, hogy hogy Montenegro folytassa az eddig elkezdett utat, és a régióban betöltött szerepét is folytassa. Markovics úr múlt héten Brüsszelben jár, ugyanezt az üzenetet mondtuk el neki is, ami pedig a csatlakozási tárgyalásokat illeti Montenegro dönt természetesen saját jövőjéről, nem szabad ebbe beleavatkozni. Ami pedig a választásokon történteket illeti, figyelemmel kísérjük ezt. Az üzenetünk mindenkin, mindenkinek, hogy a politikai vitát vissza kell vinni a demokratikus intézetekbe, tehát a parlamentbe odavaló az ilyesmi. Örülünk annak, hogy a, tárgyalási, hogy a tárgyalások, csatlakozási tárgyalások nagyon jól haladnak, két fejezetet már sikerült is átmeték lezárni, reméljük, hogy folytatódik, tehát ez a lendület, és az elért eredmények alapján majd előbb-utóbb csatlakozhat Montenegro. Egyetértünk önökkel abban, hogy a korrupció, illetve a szervezett bűnözés továbbra is komoly gondot jelentenek, bár a jogszabályok a jogállamiság témában megvannak, meg kell teremteni hozzá a feltételeket, hogy az új intézmények igazán hatékonyak tudjanak lenni. Nagyon fontosnak tartom azt is, hogy Montenegró hamarabb megváltoztassa a fiskális helyzetét, tehát egy új költségvetési tervet kell kialakítani, reformokat végrehajtani, hogy az informális gazdasági ágazat megszűnjön. Örülök annak, hogy eszmecserét. Végighallgattam az eszmecserét Montenegróval kapcsolatban. Jelentéstevő, Tenok úr kívánna még egy zárszó erejéig hozzászólni. Igen, szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőknek. Kiemelném régi barátomat, Edward Kukánt, olyan szép szavakat hallottunk tőle, és Lunacek asszonyt is üdvözlöm rajta keresztül, mindannyian már régóta kötődnek Montenegróhoz, ami pedig az oroszországi szankciókat illeti. Nagyon örülök annak, hogy Montenegro csatlakozott az EU-s politikához ebben, sajnos Szerbia ezt nem tette meg. Fontos, hogy a jogállamiság, illetve a jogállamiságra, illetve a sajtószabadságra vonatkozó kihívásokat megoldja. Montenegro évről évre vizsgáljuk ugye a haladást, minden módosítót meg fogok vizsgálni, az emberi jogok, a szabad sajtó, illetve a környezetvédelmi témákban, ahol tudom, beveszem ezeket a módosítókat, Enriza Dotz módosítójára is gondolok, aki a közös parlamenti bizottságot elnökli. Elnök, köszönöm szépen. A módosítók benyújtásának határideje február 7. Február 28-án fogunk szavazni jelentésről. Ezzel a nyílt ülés végére értünk, a koordinátor ülés ülés előtt egy rövid szünetet tartunk.